start. We are already five members. Let's start. So, the, what I have to share with you first is the outcome of the coordinators' decisions. Hölgyeim és uraim, folytassuk. Először a koordinátorok döntéséről kell beszámolnom. Ez lehet, hogy borzasztóan unalmas lesz, de föl kell olvasnom. Tehát figyeljen mindenki. Ma délelőtt döntést hoztunk különböző későbbi napirendi pontokról, az Afrika héttel kapcsolatos penti, petíciókat, ez november 20-22 között. High speed train will be put there. Um... A Madrid-Murcia uh, autópályával kapcsolatban ezt is a napirendre kívánjuk tűzni, aztán még néhány további ponttal kapcsolatban is, ami a véleményekkel kapcsolatos jelentést illeti, az AFKO jogalkotó jelentéséhez fogunk készíteni egyet az Európai Állampolgársági Kezdeményezési Rendelet témájában, illetve azt is fogjuk kérni, hogy az 54-es szabályt alkalmazzák. A kérdéses ajánlásokat lezártuk, az én javaslatomra 0397-es, 0407-es például, és a 0499-es petíciót befogadhatónak neveztük, és azonnal lezártuk. Aztán, ami a látogatást illeti, 2018. februárjában lesz egy a zöld hónap során, Paucen és Lusácia régiókban, Németországban, illetve van lehetőség egy másik megszervezésére, ha derogációt kapunk, hogy a zöld hét helyet máskorra szervezzük. Ami a meghallgatásokat illeti. Úgy döntöttünk, hogy az endokrin diszruptorokról lesz egy ilyen 2018 tavaszán, és az MV-t is meghívjuk, hogy vegyen részt ezen a meghallgatáson. Most is lesz egy, a bizonytalan foglalkoztatottságról november 22-én, és a titkárságot már megkértük, hogy a részleteket dolgozza és ki a programon, illetően amit jóvágytunk. Ami a parlament közös nyilatkozatát illeti, született egy egyetértés, hogy a bizottsági munkaprogram után a kulcs témákban valamilyen dokumentum születik, aztán a yesterday, illetve a tegnapi ülés vonatkozásában lesz valami. Update on those. And we decided further on a, on a... Ezen kívül döntöttünk arról is, hogy lesz egy tanulmány a fatka témájában, illetve következő koordinátorok ülésére halasztottunk egy részenkénti szavazást. Köszönöm szépen, ennyi volt. Ami a madridi tényfeltáró látogatást illeti, májusban került erre sor. Megkérem a delegáció vezetőjét, hogy számoljon be erről. Örömmel üdvözöljük körünkben a spanyol képviselőket, illetve a bizottság képviselőit is. Úgyhogy Judy a szó először. Very much, Cecilia. Uh... Köszönöm szépen, Szilja. A tényfeltáró látogatásról uh, már a bizottságnak benyújtottam a beszámolómat uh, néhány nappal a látogatást követően, május 13-án. Minden nagyon friss volt, még rendkívül intenzív két napot töltöttünk Madridban, amikor is megvizsgáltuk a történelmi eseteket, az állítólagos újszülöttek elrablásáról a kórházakból, illetve az egészségügyi központokból Spanyolországban. Hosszú időszakot ölelt ez fel, nagyon sok petíciót érintett ez a téma. Ebben a jelentésben kihangsúlyoztam, hogy mennyire megérintett minket ez az ellopott gyermekek botránya, amelyet minden érintett, akivel találkoztunk, elismert. Bár ellentmondások voltak a különböző hat- hatóságok között, az áldozatok, az újságírók, illetve a jogászok között, nevezetesen, hogy hány embert érintett ez a botrány, hogy intézményes kereskedelemről volt-e szó, vagy csak egyedek, egyes személyek cselekménye hogy eleget tettek-e annak érdekében, hogy az állítólagos újszülött elrablással kapcsolatos nyomozást támogatták eléggé, vagy hogy segítség az áldozatokat. Hogy az volt a kérdés, hogy megfelelő jogi vagy pszichi- pszichiátriai támogatást nyújtottak-e nekik. A május végi eszmecsere óta a titkársággal együttműködtünk, és külön köszönetet szeretnék Karolinának mondani, a Peti titkárságában nagyon sokat dolgoztunk, hogy egy jelentéstervezetet fogalmazunk meg, hogy a tényfeltáró misszió minden tagja egyetértését fejeze ki, és amely tulajdonképpen a lehető legtöbb részletet tartalmazza szándékunk szerint, mert tudjuk, hogy a petíciót benyújtók főleg a részleteket szeretnék tudni, főleg a különböző hatóságokkal. Tehát az igazságügyminisztérium, a spanyol egyház, az ombudsman, a képviselők, az igazságügyi szakbizottság, illetve az egész parlament képviselőivel, az áldozatokkal, az újságírókkal, hogy kiderítsük, hogy mi is történt ezekben az esetekben. Azt hiszem, nagyon jó volt az együttműködés a tényfeltáró delegáció tagjai között. Köszönöm ezt nekik. Mindenki egyetértésével egy olyan jelentést készítettünk, amely a misszióról szólt. És nagyon sok ajánlást fogalmaztunk meg, összesen 50-et, ajánlást tervezetet, amit aztán meg kell, hogy vitassunk itt a szakbizottságban, módosítani, illetve jóvá hagyni. De mielőtt még az ajánlásokba mennénk részletesen, az a spanyol államnak is konkrét javaslatokat tettünk az ingyenes DNS tesztek vonatkozásában, hogy támogassák a közvéleményt, és hogy széles körű nyomozást folytassanak, hogy mi is történt igazában. Az egyházat illetően azt kértük, hogy a dokumentációhoz hozzáférhessünk, illetve a családtagok, hogy kiderítsék, mi történt a családtagjaikkal. Mielőtt rátérnénk az ajánlásokra, végezetül talán annyit szeretnék mondani, hogy szeretnék fejthajtani a petíciót benyújtók előtt. Nagyon fontos szerepet vállaltak fel a madridi missziónk során is, nagyon sokan közülük, amikor Madridban voltunk. Azt hiszem érdemes felhajtani a szenvedés, az évek hosszú során áttartó kampány előtt, mert nagyon sokan hosszú éveken keresztül kérde, tették fel a legalapvetőbb kérdéseket, hogy mi történt a gyermekükkel, a testvérükkel, a szülejük, valamelyik szülőjükkel, hogy mi történt velük, hogy valamilyen fura módon kellett őket örökbe fogadni. És gyakorlatilag rájuk kell elsősorban gondolnunk, amikor ezt a jelentést módosítjuk, az Európai Parlamenti jelentés során. Mert gyakorta évekbe telt ez, és egy csomó pénzt bekerült. Az egyik petíció benyújtó esetében például nem azért halt meg az illető, mert öreg volt, hanem azért, mert egyszerűen megszakadt a szíve miatt, a téma miatt. Itt tényleg emberek életéről, szenvedéséről, szomorúságáról van szó, és válaszokra van szükség akárhonnan is, akár hogyan is, meg kell, hogy találjuk a válaszokat a kérdésekre. Úgyhogy remélhetőleg sikerül az elvárásaiknak megfelelnünk a következő dialógus során a közvéleményen, illetve az egyházi hatóságokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen mindazt, amit mondott. És én egyrészt ön is köszönt a titkárságnak, de a szakbizottság nevében is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ezt a nagyon érzékeny tényfeltáró utazást lebonyolították a kollégek támogatásával persze, és azzal az érzékenységgel, amelyre szükség van, és köszönöm mindezt a figyelmet, amelyet szintén az egyes képviselők érzékenységére fordított. Kérdezem, hogy ki kéri a szót. Pitér asszony, mint árnyék jelentéstevőm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, egyetértek önnel abban, hogy ez egy nagyon nehéz látogatás volt. Ellentmondó információkat kaptunk, és ezért úgy gondolom, és ezért azt gondolom, hogy óvakodnunk kell attól, hogy fekete-fehér túlzottan uh, ítélkező, judgmentiális vagy judgmental ítélkező mondatokat mondjunk. Figyelembe kell venni minden szempontot. Ennek a gyakorlata eleve nagyon bonyolult, hiszem lehet, hogy vannak olyan egyének, vagy akár bűnözői hálózatok, amelyeknek az érdekét szolgálnánk. Lehet, hogy pénzügyi játszmákat játszott valaki, és az is lehet, hogy az örökbefogadásokból befolyt pénzből esetleg kórházakat építettek, szóval nagyon nehéz itt egyből ítélkezni. Csípőből választ adni az a fontos, hogy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzunk. Elég információban rendelkezünk, hogy az helyzetet megítéljük, és teljesen világos, hogy amíg a spanyol hatóságok nem tisztázzák a kérdést, a legmélyebb bugyrait nem világítják meg, nem tudjuk, mit kell tenni. Minden tényre szükségünk van. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen. Eleonora, Evi, <coughs> aztán a következő résztvevő, Eleonora. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönettel tartozom azért a munkáért, eh, amelyet Kirton Darling eh, kollega mutatott be. Kitűnő volt az együttműködés a tényfeltáró látogatás kapcsán, és az a javaslat, amelyet ma vitatunk meg, figyelembe veszi a különböző felvetéseket, többek között az én, a mi felvetéseinket is, És a következő hetekben végzendő munkában is arra török, hogy még gazdagabbá tegyem ezt a jelentést. Nagyon nagy ellentmondások tanúi voltunk. Ellentmondásban voltak a spanyol hatóságok is, akikkel találkoztunk. És így nagyon nehéz volt az egyes tényeket összevetni egymással, és egy végleges elképzel, e- e- véleményt kialakítani. A panaszosok nagy bizalmatlanságuknak adtak hangot a spanyol hatóságokkal szemben, akik egészen addig a pillanatig, amíg beszéltünk velük, velük nem tudtak kellő, megnyugtató, mi több proaktív választ adni a panaszosok jogos igényére. Én a magam részéről néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyek a szöveghez benyújtott módosítóval is összefüggenek. Először is <clears throat> a nemzetközi jogi keretről. Ez a nemzetközi jogi keret kötelező Spanyolországra nézve, aláírtam az ENSZ <clears throat> gyermekek és kiskorúak jogára vonatkozó um, egyezményét, illetve mindenfajta kényszer örökbeadásról szóló nemzetközi egyezményt. A elrabolt gyermekek um, jelensége, ugye ezt a frankó időszakból ide ismerjük, ezeket uh, úgy gondolom megítélésem szerint, hogy uh, az emberiség elleni bűncselekménynek kellene tulajdonítani, nyilvánítanunk. Úgy gondolom, hogy magát az örökbefogadást is kiegészítő vagy járólékos bűncselekményként kell tulajdonítani, ráadásul ezt a bűnszövetségben vagy bűnszervezetben követték el. Spanyolországnak az az emberi és, emberiség elleni és a háborús bűncselekmények nem elővüléséről szóló nemzetközi egyezményt pedig eh, mindenképpen eh, végre jogrendjébe kellene ültetnie. A tényfeltáró látogatásunk út során a spanyol hatóságoknak is elmondtuk, hogy nem kellőképpen alkalmazzák az ENSZ 2014-es alkalmaz, ajánlásait, és ez ügyben egy pontos kérdést fogalmaztam meg, választ mind a mai napig nem kaptunk. Végezetül pedig a franki, frankó korszakban elrabolt csecsemők, gyermekek kérdésére választ kell adni, és nem szabad, ad, nem szabad hogy a amnestiát gyakoroljanak az elkövetőkkel szemben. Az ENSZ 2014-es dokumentum arról szól, hogy ezek a cselekmények nem évülhetnek el, és éppen ezért úgy gondolom, hogy határozottan és egységesen kell fellépnünk ebben a kérdésben. Végezetül pedig ezekre a kérdésekre várjuk tehát a spanyol hatóságoktól a magyarázó választ. Köszönöm. Köszönjük szépen! Tudom, kollégák, hogy mindenkinek van mondandója, és mindenki mindent el akar mondani ebben a témában, de kérem, hogy mindenki figyeljen a másikra, és ne ismételjük meg azt, amit már egy másik kollega mondott, tehát próbáljunk a legrövidebben fogalmazni. Danusz, Danuka asszony. Én nagyon röviden fogalmazhatok. Egyrészt köszönöm a delegáció vezetőjének, Juditnak, a munkáját, elmagyaráztam, hogy mire jutottunk, milyen következtetésekre jutottunk, és teljesen egyetértünk a jelentés magyarázó részében. Az ajánlásokhoz módosítókat fogunk benyújtani. A fő vitam közöttünk abban áll, hogy szisztematikusan történt a gyermekrablás, a kényszer örökbeoldás, örökbefogadás, vagy pedig eh, eseti ügy volt. Nos, hát mondanom sem kell, hogy itt egy nagyon érzékeny politikai ügyről van szó. Én arra a következtetésre jutottam, hogy igenis rendszerszerű volt mindez, ami történt. Köszönöm. Köszönjük, Albi asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a misszió vezetőjének a munkájáért, és azért, hogy mindent megtett, hogy ez a jelentés tervezett konszenzuson alapuljon. Aktív szerepet vállalt a misszió előtt, közben és utána, elkötelezetten dolgozott együtt a petíció szerzőivel, az áldozatok szervezeteivel, egy szinte megoldhatatlan problémára kerestünk itt megoldást. Mindez siker volt legalábbis abból a szempontból, hogy sikerült a na- politikai napirendre venni az elveszett rabol gyerekek ügyét a petíció nyomán, ezt hangsúlyozni kell, és számunkra is nagyon fontos, hogy, az, hogy a jelentés hangsúlyozza, hogy miért jutottak el a petíció szerzők az Európai Parlamenthez azért, mert cserben hagyták őket a spanyol hatóságok, amelyek nem vizsgálták ki az ügyet. Beszélek a hatóságokról, de a katolikus egyházról is. Mivel Spanyolországban nem tudták megoldani ezt a problémát, ezért fordultak az Európai Parlamenthez a petíciótevők, hogyha megoldható lett volna ez Madridban, akkor Brüsszelig nem kellett volna eljönniük a petíció szerzőinek. Ez értelemben lesz majd egy módosítom is. Ma, a mai napig az spanyol állam nem tett semmit az kierőszakolt örökbeadások tekintetében. Az is nagyon fontos, hogy végső soron ne csak azt mondjuk, hogy sajnálatos ez az ügy, hanem hogy az ENSZ eltűnt és kényszeres, eltűnése kényszerített személyekkel foglalkozó munkacsoportja és napirendre vegye ezt az ügyét. Ezért a módosítók mellett, az előző módosítók mellett felvettünk majd egy következő kérdést is. Egyértelművé kell tenni, hogy egy szisztematikus tervről volt szó, amiben a közhatóságok is érintettek voltak. Fel kell tárni, hogy a spanyol államban hogy lehetett ilyen sokáig hogy folyhatott a gyermekrablás ilyen szervezetten. Módosítókkal fogjuk feszegetni ezeket a kérdéseket, például, hogy a bizonyítási eljárások ingyenesek legyenek az áldozatok számára, hogy a katolikus egyházat és bevonjuk ebbe a vizsgálatba, azért, mert bűnrészességet vállalt, illetve az eh, a bűncselekmények elévülését is meg kell akadályozni. Ebben az értelemben néhány módosítót be fogunk nyújtani, és még egyszer köszönöm az elnökasszony munkáját. Thank you very much. Köszönöm szépen, Rossa. <clears throat> sí, muy brevemente. Bueno. Nagyon röviden. Gratulálok a munkához Remélem, hogy a módosítóinkkal fent tudjuk tartani ennek a jelentésnek a szellemét. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott ez a jelentés, ami a többi előadót illeti. Remélem, hogy nem fogják átpolitizálni nagyon ezt a jelentést. Én imádkozom, hogy megmaradjon ennek az eredeti iránya, Ilyen mértelemben be fogunk adni néhány módosítót. Egyelőre nagyon kiegyensúlyozottnak tartom a szöveget. Az, hogy ez most egy szervezett eljárás volt-e vagy sem, az államügyész és más ügyészek is vizsgálták már különböző helyszíneken az elmúlt 40 évben ezt az ügyet, és az spanyol igazságszolgáltatás arra jutott, hogy ez nem volt szervezett program. Én nem vagyok bíró, nem is akarok ebben a színben feltűnni. Én hiszek a spanyol igazságszolgáltatásban, amely egy demokratikus államnak a független igazságszolgáltatása. Én úgy gondolom, hogy nem a petíció szerzőjének kell eldöntenie, hogy ez mégiscsak egy szervezett program volt, miután a bíróság eldöntött, hogy nem ez volt. Én politikus vagyok, és képviselő, ezért csak ilyen mértékben tudok nyilatkozni. Köszönöm szépen a jelentést. Nagyon örülök, hogy észszerűnek tűnik, hogy aki részt vett a munkában nagyjából a delegáció vezető tervezetével egyetért, ami a munkánkat sokkal produktívabbá és tisztességesé teszi itt a petíció szerző jelenlétében megpróbáljuk az érintetteket, az áldozatok érzékenységét figyelembe venni. Számunkra ez alapvető elv ebben a szakbizottságban. Körünkben van a bizottság képviseletében Margaret Witt asszony. Lehet, hogy teljesen rosszul mondtam ki a nevét. Kérem, hogy akkor először mondja, hogy hogyan is kell kimondani a nevét. Köszönöm, elnök asszony. Csútnak egy eh, cikk a nevemet Írországban, mint az Institute vége, de már hozzászoktam, hogy mindenféle nyelvtörőként mondják ki a nevemet. Minden esetre köszönöm szépen ezt a nagyon eh, megrázó és részletes jelentést. Többször említik a jelentésben az, eh, az áldozatok jogát és az áldozatok támogatását. Egyeztettem a 2012-29-es irányelvét felelős kollégámmal, ez az áldozatok jogairól szóló irányelv. 2015. szeptemberben volt itt utoljára, és 2015. november 15-én ez az irányelv már hatályba is lépett. A kollégám azt mondja, hogy az irányelv releváns lehet, hogyha a nyomozás az átültetés után indult, vagyis 2015. november 15-e után. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az áldozatai, még akkor is, ha maga a bűncselekmény hosszú idővel ezelőtt történt, kihasználhatják az irányelvből eredeztethető jogokat, például a támogatáshoz, a védelemhez való jogot, és a kollégám arról is tájékoztatott, hogy a jelenleg folyó eljárások, nyomozások, vizsgálatok során, például a 2016-ban bejelentett három ügy, illetve a 2017-ben bejelentett ügyek esetében a 13. oldalon is a nyitott ügyekre hivatkoznak, ezek tehát nyitott eljárások, és e tekintetben az áldozatok az irányelv adta jogokat élvezhetik. November 15, 2015. november 15-e előtt lezárt ügyekben azonban sajnos ezeket a jogokat nem lehet kihasználni. Köszönöm. Nagyon hasznos volt ez az információ, köszönjük. És természetesen ez majd a jelentéstevő számára is nagyon érdekes lesz, majd megvizsgálja még egyszer ezt az ügyet, és lehetővé teszi, hogy a szakbizottságunk olyan megfogalmazást találjon, ami a petíciószerzők számára is megnyugtató. Lépjünk tovább, úgy látom, hogy többen nem kértek szót ez ügyben. Tájékoztatok tehát mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje már, ami az ajánlásokat illeti, tehát ezeket még október 18-áig be lehet nyújtani, ez jövő szerda. Délután 3 óra a határidő, és a szavazás november 22-én lesz, vagyis a következő szakbizottsági ülésünkön. June szeretne szót kérni. Um, only to thank colleagues. Köszönöm szépen a kollégáknak a közös munkát és a kölcsönös támogatást. Ahogyan Celia, te is elmondtad, nagyon kényes kérdésről van szó, sok érzelmet korbácsol fel, és ahogyan a bevezetőm végén elmondtam, azokra kell gondolnunk azokra, a testvérekre, szülőkre, akikkel találkoztunk Madridban. Nekik kell választ adnunk, mi történt családtagjaikkal. Ez kell, hogy legyen a célunk. Remélem, hogy a kollégákkal minél inkább támogató módon tudunk együttműködni, és jó lesz ez a jelentés, amely megfelel az elvárásoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer a munkát is, hiszen tudjuk, hogy nagyon nehéz kérdésről van szó. Nézzük a következő napi rendi pontot. Ha jól tudom, a 15-25-ös petíció szerzői már megjelentek a körünkben. Üdvözlöm Önöket! Az ETA terrorista csoport által elkövetett és a mai napig megoldatlan gyilkossági esetekről van szó. Üdvözlöm Önöket, most átadom a szót a petíció szerzőnek először, a Rodríguez Arias úrnak és Portido de la Torre úrnak. Fejenként 5 percet kapnak, utána pedig majd a, a bizottság tagjait, illetve az Európai Bizottság képviselőit fogjuk meghallgatni. Tessék. Sí, buenas tardes. Üdvözlök mindenkit. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm a bizottság tagjait. Szövetségünk azért jött létre, mert a több mint 800 gyilkosság közül 379 még mindig eh, megoldatlan ügy. Ezek Spanyolországban, Franciaországban történtek. Ez gyakorlatilag az ügyeknek a fele az ETA által Franciaországban, Spanyolországban elkövetett eseteknek közel fele még mindig nem talált megoldást. Vagyis 379 olyan családról van szó, akik eh, még eh, annyit sem mondhatnak magukénak, hogy tudják az igazságot a családtagjaikról. És ez eh, az európai alapvető jogok kartájának második és 47. cikkének tökéletesen ellentmond. Különböző anomáliákat szül mindez, az Unió alapvető jogi kartájának ellentmond ez a helyzet. Először is a spanyol hatóságok, az igazságszolgáltatás nem használta fel a spanyol legfelsőbb bíróság ítélkezési gyakorlatát, amely lehetővé teszi az ETA terrorista szervezet vezetői esetében, hogy kivizsgálják ezt a 379 gyilkosságot. a szerszáv szervezetről beszélünk. Klaus Roxin német tanár vezette ezt a szervezetet. A német legfelsőbb bíróság és a spanyol legfelsőbb bíróság is elfogadott ítéleteket ezzel kapcsolatosan, és lehetővé teszi, hogy azok ellen indítsanak eljárást, akik a gyilkosságok mögött voltak, vagyis a szervezetek vezetőivel szemben. Még akkor is, hogyha valamelyik gyalogosuk úgymond húzta meg valójában a ravasz. A jogállam fel kell, hogy lépjen a bűncselekmények elkövetői ellen, azok ellen is, akik konkrétan lőttek, vagy elhelyezték a bombákat, de azok ellen is, akik ezek, ellen, ezek mögött a, a bűncselekmények mögött voltak, és akik segítettek ezeknek a, a rémteteknek az elkövetésében. A spanyol nemzeti rendőrség és a csendőrség meg kell, hogy bizonyára tudta, hogy kik a terrorista szervezet vezetői az adott időben, ezért be fogunk küldeni még egy dokumentumot, egy jelentést, amely, meg, amely azonosítja mindezeket a vezetőket, az a terrorszervezet vezetőit. Az igazságszolgáltatás nem indított nyomozást a terrorszervezet vezetői ellen. Ez a 379 áldozat nem azonos jogokkal rendelkezik a jog előtt az alapvető jogok kartája 20 cikke értelmében. Nem értemlik meg a 47. cikk alkalmazását? A jogszolgáltatás nem illeti meg őket is ugyanúgy a kárta második cikke alapján, mint bárki mást, mint az Európai Unió más állampolgárait? Másodszor. bizonyítani tudjuk, hogy korábbi esetekben a spanyol állam kudarcot vallott abban, hogy fel tudja tárni ezt a 379 esetet, és kivizsgálta volna ezeket. Sőt, bizonyos vizsgálati anyagokat meg is semmisítettek. Egy új dokumentumot is benyújtunk és bemutatunk most, amely bizonyítja, hogy a 379 eset egyike esetében megsemmisítették a vizsgálati anyagokat. Urierte Álsza úrnak adjuk át ezeket a dokumentumokat. A 379 esetből ki tudja hánynál fordult ez elő. Ezért azt kérjük, hogy indítsák el ezeknek az eseteknek a kivizsgálását, és hogy látogasson el egy küldöttség Spanyolországba, találkozzon az áldozatokkal, a hatóságokkal, ugyanúgy, ahogy egy másik eh, igazságszolgáltatási anomáliát eh, kivizsgált ez a szakbizottság. Nem szabad, hogy cserben hagyjuk a 379 európai állampolgárt, akiket eh, kegyetlenül meggyilkoltak, és nem szabad, hogy cserben hagyjuk a családjukat. Ez egy áldozati csoport, a terrorizmus áldozatainak csoportja. Négy csoportból álló, négy családból álló csoportot hoztunk létre. Mi értjük a legjobban, hogy az igazságszolgáltatás hiánya mit jelent. 2000-ben gyilkolták meg édesapámat, én is a terror áldozata vagyok, mint a, az itt lévő barátaim. Nekem legalább volt az a szerencsém, két szerencsém, hogy az elkövetőket elítélték, de vannak olyanok, akik ebben a szerencsében nem részesültek, és itt vannak velünk. Az alapvető emberi jogok kartája alapján azt követeljük az spanyol államtól, hogy lépjen, vizsgálja ki ezeket az eseteket. Inigo Pascualnak adom át a szót, aki az egyik áldozat családtagja. Köszönöm szépen, hogy meghallgatják az áldozatokat, akik ma eljöttünk Önökhöz. 1982. május 5-én Angel Pascual Mojica, édesapám, mutatott nekem egy levelet, amit egy ruhás dobozban tartott, ez volt a harmadik levél, amit az Ettától kapott, amelyben megfenyegették, hogy ha nem hagyja abba munkáját Monisban, ahol az atomerő műnek a vezetője volt, akkor meggyilkolják. Nem is volt kétség, hogy ez komoly fenyegetés volt, mert egy közeli munkatársát pontosan egy évvel előtte meggyilkolták. Amikor elolvasta ezt a levelet, megkérdezett tőlem, megkérdezett tőlem mit tennél a helyemben? Én azt mondtam, én azonnal abba hagynám a munkámat, és menekülnék. Ezek, ezt kérdezte tőlem. És azt mondta, hogy ő ezt nem fogja megtenni. Két okból. Azért, mert alapvetően hiszek abban, amin dolgozom, és másodszor azért, mert sok áldozatomba került idáig eljutni. Néhány héttel ezután az ETA terrorszervezet négy terroristája kiszálltak egy autóból, és több mint 25 lövéssel meggyilkolták. Május 5-én volt ez, emlékszem rá, mert ott voltam vele. Nagyon nehéz pillanat volt ez, haza kellett mennem, elmondanom anyámnak és a testvéreimnek, hogy mi történt. Néhány órával később a rendőrség kiszállt a házunkba, kérdezősködött, képeket mutogattak terroristákról, hogy azonosítsam az elkövetőket és azt mondták, le fogjuk vadászni ezeket a gyilkosokat, és börtönbe küldjük őket, nyugodj meg. 35 évvel ezelőtt volt ez, és azóta sem tudjuk, hogy ki gyilkolta meg apámat, és persze senki nem került börtönbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Csak én tudtam beszélni, nincsen túl sok időnk, de akik itt vannak velem, ők is a terrorizmus áldozatai voltak, akik a, a 70-es években haltak meg, egészen a 2000-es évekig folytatódott ez a tevékenység. Én európainak érzem magam, és már akkor is így éreztem, mielőtt Spanyolország belépett az Európai Unióba. Ezért remélem, hogy az Európai Unió küzdeni fog a büntetlenség ellen. Köszönöm. Thank you very much for this statement. Köszönjük ezt a nyilatkozatát. Ez nagyon megrendítő volt, és igen aggasztó is. Valóban megszólított bennünket nem csak politikusként, hanem emberi lényként is. Látom innen az elnöki emelvényről, hogy az embereket megrendítette az ön történetem, és ami még szomorúbbá teszi ezt a történetet, hogy nem egyedül van, és létezik a kulturális büntetlenség jelensége, amely ellen fel kell emelnünk a hangunkat. Sokan kérnek szót, mielőtt azonban megnyitnánk a vitát, megadnám a bizottság képviselőjének, Blumsma úrnak a szót. Ezután pedig Ne feledkezzünk meg a történetről, amelyet hallottunk. Ne legyünk túl kemények egymással, hanem próbáljuk a petíciós, eh, peti, a panaszos is megszólítani, akik szeretteiket veszítették el. Bizottság. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt panaszosok, tisztelt képviselők! egy sor megoldatlan gyilkosságról beszélünk, és voltak éppen a panaszosok abban segítenek, hogy ezen elkövetők igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Két észrevételem van az első, hogy az a kérdés, hogy valaki bűnös vagy nem, ebben kizárólag az Európai Unió tagállamai felelnek. Ez az Európai Unióról működéséről szóló szerződés 72. cikkéből ered, amely ezt mondja, hogy a tagállamok felelnek a jogrend fenntartásáért és a belső biztonság működéséért. Ennek megfelelően, és persze értem, hogy ez nem a panaszosok érdekében áll, Jelzem, hogy az Európai Unió intézményei nem rendelkeznek hatáskörrel, hogy egy tagállam igazságügyi rendszerének működésébe beleszóljanak. A második észrevételem a terrorizmus áldozatairól szól. Ezzel a bizottság foglalkozik. Azért, hogy a terrorizmus áldozatainak védelmét megerősítsük a 2014-es 2004-es kompenzációs, majd a 2012-es áldozat védelmi irányelvet fogadtuk el, majd idén a terrorizmus elleni irányelvet is, amely interaliam a támadás után azonnali speciális támogatást eh, tesz lehetővé. A bizottság pedig sokat tesz azért, hogy a jövő év szeptember előtti beültetési határidő előtt mindenki be tudja ültetni az irányelvet. A bizottság folytatja tehát a terrorizmus áldozatainak támogatását és további intézkedéseken is gondolkozunk. Köszönjük bizottság! Minnyájuknak mondom, hogy az Európai Parlament csupán néhány hete hozott döntést arról, hogy egy adhok bizottságot állít fel, mely figyelmét és munkáját a terrorizmus által felvetett kérdések vizsgálatára és a terrorizmus elleni harcra fordítja. Minnyájam, megpróbáljuk kivenni részünket ebben a munkákban. Ez persze a szeretteiket nem hozzák vissza az életbe, de legalább próbáljuk a segíteni azon, hogy a jövendő károsultjai jobb helyzetben legyenek. Először a teljes jogú tagoknak, majd a pottagoknak adom meg a szót. Beszerre asszony. Gracias, presidenta. Gracias y, y bienvenidos a, a todos los que estáis aquí. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm a, a panaszosoknak a megjelenést és az áldozatoknak. Köszönöm eh, mindazoknak a kollégáknak, akik eljöttek. Néhány holnappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, és eh, egyetértettünk abban, hogy igen, nyitva kell tartani az igazságoság és az a józan ész érvényesülés érdekében. Nagyon örülök, hogy nyitva tartottuk ezt a petíciót, mert ez a minimum, hogy meg kell hallgatnunk egymást, és hogy kivizsgáljuk ezt a petíciót. Ami a terrorizmus kérdését illeti, ezt eh, mindenki másként értelmezi. És a felelősségek, eh, felelősök megtalálása számunkra elköcsi kötelezettség az eh, áldozatok felé is. Közel 400 bűncselekményről beszélünk, ezért nagyon fontos az áldozatok, az áldozatok hozzá tartozói számára hogy feltárjuk ezeknek a bűncselekményeknek a hátterét. És hogy üzenetet közvetítsünk a terroristáknak, hogy az értékeink, amelyek ellen ők küzdenek, erősebbek, mint valaha. Az Európai Unió és az nemzetközi jog alapján szeretnék az Európai Bizottság közleményét kiegészítve is egy üzenetet közvetíteni, vagyis eh, az, hogy egy eh, jogi esetet megoldanak vagy sem, ez a tagállamnak a felelőssége valóban így van. Itt nem csak arról van szó, hogy megoldottak-e egy büntetőjogi ügyet, hanem hogy milyen jogaik vannak az eh, áldozatoknak. Az, hogy az ember meg tudja, hogy ki gyilkolta meg családtagját, ez alapvető jog, és ezt az Európai Unió alapvető jogainak kartája is megfogalmazza. Ez része az Európai Unió alapokmányainak. Ezért fontos, hogy kivizsgáljuk az ETA által elkövetett és máig megoldatlan gyilkossági ügyeket. Nagyon fontos megismerni első kézből, hogy ilyen sok gyilkossági esetet még nem sikerült felderíteni. Az Európai Unió az emberi jogok és polgári jogok védelmezője, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy tartsuk nyitva a petíciót, mert egy levélben fel kellene kérnünk az Európai Parlamenten belül létrejött új szakbizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet, és az spanyol kormányhoz is levelet kell intéznünk. A terrorizmus elleni harc, amelyben a spanyol kormány teljes messzélességgel részt vesz, azt is jelenti, hogy véget vessünk a büntetlenségnek. Köszönöm. Thank you very much, Beatriz. Köszönöm, Beatriz. Róza. Sí, bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Dáninak, a szervezetnek, az áldozatok szervezetének, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon fontosnak tartom a beszámolójukat. Kiderült, hogy az ETA terror szervezet által elkövetett gyilkosságok közel felét nem derítették fel, és nem szolgáltattak igazságot. Ez a valóság, 379 gyilkosság nem került feltárásra, és ezért jöttek ide a panasztevők, mert cserben hagyottnak érzik magukat. Fontos tudnunk ugyanúgy, mint az elrabolt gyerekek esetében, hogy a bizottság erről hogyan gondolkozik. Abban az esetben is elmondta a bizottság, hogy nem érzi illetékesnek magát, de mi úgy gondoltuk, hogy az emberi jogi ügy és az emberi jogok, alapjogok védelméről van szó. Ebben az esetben is egyértelmű, hogy emberi jogok ügyéről van szó bár az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem illetékes ebben, mi továbbra is ki kell, hogy tartsunk amellett, hogy segítsünk az a panasztevőknek, hogy nyomást gyakoroljunk a spanyol kormányra, hogy felderítse ezeket a gyilkosságokat. Az alapítvány az eh, a bizottság segítségét kéri, illetve egy megfigyelői misszió indítását sürgetik. Én ezzel teljesen egyetértek, ugyanúgy, mint a Spanyolországban elrabolt gyerekek ügyében. Akkor is kiderült, hogy nyomásgyakorlási eszközként valóban ki lehet használni a petíciós bizottságot. Egyik kollégánk nagybátyát és nagynényét 45 éve gyilkolták meg, vagy akár az én élettársamnak a családjában is történtek tisztázatlan gyilkosságok. Való igaz, hogy megoldani ezeket az ügyeket igazságügyi probléma. Már egyeztettem a bizottság képviselőivel, a vezetőjük, ennek a szakbizottságnak az vezetője nagyon elkötelezett, ezért spanyolként és a szakbizottság elnökeként kérem, hogy tegyünk meg mindent, hogy segítsünk felderíteni a Spanyolországban elkövetett gyilkosságok ügyét, Intézzünk levelet ahhoz, akihez kell, akár a spanyol kormányhoz, vagy az igazságügyi szervezethez, és tegyünk meg mindent, hogy elősegítsük ennek az ügynek a feltárását. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm. López Ayár úr, parancsoljon. presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Claro, no por casualidad. Az antiterrorista bizottságban sok spanyol van, ez nem véletlen. Üdvözlöm a terrorizmus áldozatainak képviselőit. Nem mi vagyunk jelen pillanatban az egyetlenek, akik szenvednek a terrorizmustól, de mi vagyunk az a tagállam, amely a leghosszabb ideje szenvedettől tőle jelenségtől a las que hemos escuchado. Les doy la mano y, por supuesto, el abrazo a las víctimas del terrorismo. Most első kézből hallottunk beszámolót az a terrorizmus áldozataitól. Nagyon megérintett ez a beszámoló. Nagyon fontos, hogy az demokratikus erők, a demokratikus pártok fellépjenek a terrorizmus ellen, és hogy véget vessünk a terrorizmusnak. Az ETA az ettát eh, sikerült megszüntetni, de sajnos nem tudtunk igazságot szolgáltatni mindenkinek. És most is eh, azt halljuk, hogy 379 eh, ügyet nem sikerült felderíteni. Ez a parlament fontos munkát végez, olyankor is, amikor ugye azt mondja, az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem illetékes az érvényes jogszabályok betartatásában, azért mi meghallgatjuk, illetve a Petíciós Bizottság meghallgatja a panaszosokat, és nagyon fontos, hogy az európai jog eljusson messzebb, mint ahová eddig eljutott, elérhessen messzebbre. A parlamentnek megvannak a saját kezdeményezési jogkörei, kiegészítve azt a munkát, amelyet a 2012-es áldozatvédelmi irányelv végzett el, és a 2017-es terrorizmus elleni irányelv. A spanyol tapasztalat továbbra is nagyon hasznos az Európai Unióban, Spanyolország terrorizmus elleni harca nagyon fontos volt abban, hogy ezek az áldozatvédelmi és terrorizmus elleni jogszabályok létrejöttek, és az igazságügyi szervezet is sokat tett azért, hogy az etát megszüntessék, felszámolják. Köszönöm a panasztevőknek, hogy eljöttek hozzánk. Tudják, hogy az Európai Parlament önök mellett áll éljen a petíciós bizottság nagyon fontos szerepet tölt be ezen panasz esetek meghallgatásával. Nagyon megrázott ez a beszámoló, nagyon meg, meg közelről érintett. Köszönöm, hogy eljöttek. Nem véletlen, hogy spanyolok elsősorban a terrorizmus áldozatai akik megjelennek itt a parlamentben, és annak is örülök, hogy sok alkalommal eh, el tudtam ismerni a terrorizmus ellen eh, fellépőknek a munkáját. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Még az édesapjával is tudott találkozni. Ez, lát, ez azt jelenti, hogy Brüsszel Európa szíve, ahol az emberek találkoznak egymással. Ez önmagában is érdekes, hogy annyi mindenki reménye, elvárásait Brüsszelben teljesül, és most éppen ebben a teremben. Örömmel adom meg a lehetőséget Diaz de Mera úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tienes unos ojos muy hermosos, pero hoy están humedecidos. A szemem eh, ugyanúgy, mint eh, Rosa elmondta, könnyezik. A bizottságunk illetékessége kétségtelen. Itt egy politikai bizottságról beszélünk, amelynek igenis van politikai befolyása. 379 áldozatról beszélünk, akik nem kaptak igazságszolgáltatást, nem kaptak kártérítést vagy vigasztalást. A büntetlenség gyengíti a jogérvényesítést és megerősíti a gyilkosokat. Ezért politikai szempontból is a szakbizottságunk szolidaritására, média erejére számítok, illetve az együttérzésére. Cecilia, az te kötele, elkötelezettséged is bizonyítást nyert, hogy harcosan véded az emberi jogokat. A spanyol igazságszolgáltatás ügyészség független, ez kétségtelen. Nem értek egyet a bizottság érvelésével, hogy a 72. cikkre kell hivatkozni, vagyis a tagállami hatáskörökre de tudjuk, hogy a parlamentnek, az Európai Parlamentnek mi az politikai ereje, és ennek a szakbizottságnak, akik mögöttem ülnek, barátaim. Számukra csak azt tudom mondani, hogy minden tiszteletem, csodálatom és szolidaritásom az önöké. Hogyha ebben meg tudunk állapodni, ki kell kérni az ő véleményüket. Ez a szakbizottság olyan értelemben tud beavatkozni, hogy a független ügyészségi hivatalhoz, illetve az igazságminisztérium, igazságügyi minisztériumhoz fordul a Dolores Delgado, az illetékes ügyész, aki a dzsihadista terror elleni fellépést koordinálja. Pontosan tudja, hogy mit éreznek az áldozatok, írjanak neki. Nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság levelet intézzen az ügyészhez, illetve az nemzetgyűlés elnökének, valamint az igazságügy miniszternek. Ennyi szerettem volna elmondani. Köszönöm. I'm writing so quickly, so, so forgive me. Nagyon gyorsan kell leírnom, úgyhogy elnézést, hogy erre egy percet szántam. Most pedig Maite a szó. Ö, olyan nehéz a családi neve, nem is próbálom megkiejteni. Elnök asszony, köszönöm. És köszönöm a bizottság képviselőjének is, hogy eljött. Bizonyára ismerik ezt a történetet öt éven keresztül. A terrorizmus áldozatairól gyűjtöttek adatot nyomozók, az ETA áldozatai és más szervezetek áldozatairól. 2010-ben adták közre ezt a könyvet, amikor ez megjelent ez a könyv. Van valaki, akit Dani Portero és én magam is jól ismerünk, felfedezte, hogy még több mint 300 eset van, amelyek nem kaptak megoldást. 2010-ről beszélünk. És a, a nemzeti parlamenthez fordultunk, és megvizsgálták az ügyet, másfél évig vizsgálták az adatokat, és kijelentették, hogy nem lehet kivizsgálni az ügyet. Spanyolorsz- Franciaországban meg is jelent az utolsó tangó Párizsban című film, ezeket az embereket megnyomorították meg, kínozták, de soha nem találták meg az áldozatok holttestét. Ez alapvető emberi jogi kérdés, és segítenünk kell. Most, amikor a spanyol utcákon több száz ember halt meg a terrorizmus áldozataként, azt látjuk, hogy nincsen megoldás ezekre az ügyekre, és nincsen igazságszolgáltatás. Tudjuk, hogy milyen szörnyűség, amikor gyilkosságok történnek a környezetünkben. Ez még akkor is fájdalmas, hogyha megtörténik az igazságszolgáltatás, de hogyha nem tudjuk lezárni ezeket az ügyeket, ezek az esetek minden erőfeszítést megérdemelnek, hogy mindent megtegyünk azért, hogy az igazságszolgáltatás megtörténjen. Ezt kérem öntől, ezért könyörgöm önnek. Köszönöm. Mrs. Jimenez Becerril. Jimenez Becerril asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyolc éve dolgozom a parlamentben, és Májtéhez hasonlóan, és más kollégáimhoz hasonlóan, én is 19 eh, éve az ETA áldozata vagyok. A testvérem, a felesége ebben a könyvben szerepelnek, őket meggyilkolták, és a 7 és 8 éves gyerekük árván maradt. De legalább ezek a gyilkosok börtönben vannak. Más kérdés, hogy mi történik, amikor már kikerülnek a börtönből. Minden esetre jelen pillanatban börtönben vannak, de nem mindenki ilyen szerencsés úgymond, mint én, vagy Dani, vagy Maite, akik szintén az ETA áldozatai Borha is itt van velünk, az édesapját meggyilkolták, ő itt velünk dolgozik, és ő sincs olyan szerencsés helyzetben, mint mi, hogy legalább megtalálták és börtönbe küldték a gyilkost. Több mint 379 áldozat ügyet továbbra sem talált megoldást. több mint nyolc éve napi szinten dolgozom az áldozatok jogaiért, hogy a parlament mindent megtegyen annak érdekében, hogy ezeknek a szörnyű bűncselekményeknek az elkövetőit megtalálják. emberiség elleni bűncselekménynek kell az ETA által elkövetett bűncselekményeket minősíteni, ez az egyetlen módja annak, hogy ne évüljenek el. Az alapvető jogok kartája az első fejezetében beszél az igazságszolgáltatásról, az igazságról és az méltóságról. Ez a neve ennek a szervezetnek is. A bizottság írásbeli válaszában nem az, amit most elmondtak, azt mondja ki, hogy ennek a szervezetnek fontosabb, hogy az a gyilkosokat igazságszolgáltatás elé állítsa, mint hogy segítsen az áldozatoknak. Nem tudom, ki írta ezt a levelet a bizottság részéről, de aki írta, az bizonyára nem találkozott még terroráldozattal, hiszen azt tudnia, tudniuk kellene, hogy az emlékezés, az igazságszolgáltatás és a méltóság a legfontosabb az a terrorizmus áldozatai számára. Nagyon fontos, hogy nyitva maradjon ez a petíció, hogy a kollégáim is elmondták a hetedik fejezetre kell hivatkoznunk az alapvető jogok kartájából. Nem zárhatjuk le ezt a petíciót. Amikor arról beszélnek, hogy az etát felszámolták, és hogy kitört a béke, amikor békéről beszélünk ebben a házban, nincs olyan béke, akár Baszkföldön, akár Kolumbiáról beszélünk, ami nem az igazságszolgáltatáson alapul. Tessék, itt vannak az áldozatok. Amikor 379 megoldatlan ügy van még, hogy beszélhetünk az ETA megsemmisüléséről? Nem beszélhetünk a megsemmisüléséről, a szervezet megsemmisült, de csak akkor szűnik meg igazából, amikor ezek az emberek számára igazságot szolgáltatnak. Igenis, van arra jogi lehetőség, hogyha a gyilkos nem lehet megtalálni, akkor azt találjuk meg, aki a parancsot kiadta. Igazságot kell szolgáltatni az áldozatok, az ártatlan áldozatoknak és hozzátartozóinak. Ha nem találják meg a gyilkos, találják meg azt, aki küldte, mert valaki küldte. Meg kell tennünk mindent, amire lehetőségünk van, hogy segítsünk az áldozatok ügyén. akik most ö, duplán áldozatok. Nem csak azért, mert meggyilkolták szerettüket, hanem azért, mert nem is kaptak igazságszolgáltatást és sokan még azt sem tudják, hogy hol nyugszik hozzátartozójuk, vagy hogy kigyilkolta meg. Nagyon fontos, hogy hozzájáruljunk az igazságszolgáltatáshoz, és hogy az igazság érvényesüljön. Köszönöm. Thank you very much. This is also very, very strong and powerful. Nagyon köszönöm, ez tényleg nagyon erőteljes nyilatkozat volt. Nagyon köszönöm, hogy eljött ide a szakbizottságunkba, mert általában nem szokott itt lenni, úgyhogy nagyon nagyra értékeljük. Most Ziluaga úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta nekünk a szót itt a petíciós bizottságban. És köszönjük a petíció benyújtóinak is, hogy ilyen személyes történeteket megosztottak velünk. A petíció, ami a szakbizottságunk jelentésében szerepel, a megoldatlan gyilkosságokról, illetve a tájékoztatásra nyomozás haladásáról legitimnek tűnnek, és sajnos társadalmunk túlságosan természetesen fogta fel az erőszak felhasználását politikai célokból. Ez hiba volt. És ezzel a gyakorlattal örökre fel kell számolnunk. Az ETA által elkövetett erőszakról beszélünk ma, de voltak más terrorcsoportok is. Ennek nincsen indoka, nem lehet megmagyarázni semmivel, és el kell ezt ítélni. Ezen bűncselekmények áldozatai megedemlik szolidaritásunkat, és azt is, hogy elismerjük jogaikat, és hogy gyakorolni tudják jogaikat az igazsághoz, illetve az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogukat. Ez megtagadhatatlan jog mindenki számára, és ez egy elkerülhetetlen lépés, hogy Spanyolországban, Baszkföldön és Európa egészében helyreálljon a béke. Köszönöm. Köszönöm szépen. Calvé Jambon, the floor is yours. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Megpróbálok röviden hozzászólni. Angolul kezdem a hozzászólásomat, mert végighallgattam az összes spanyol kollégát, nagyon, spany- nagyon sok spanyol szólt hozzá, és úgy tűnhet, hogy ez spanyol probléma csak. Természetesen, hogyha valaki spanyol, az már is európai problémát jelent. De ki szeretném ezt terjeszteni, mert értékekről van szó, európai értékekről. És ez az, amit ki szeretnék most emelni, és felhasználni arra, hogy elmondjam, talán ha közigazgatás, joghatóság szempontjából vizsgáljuk. Ugye barátom elmondta, hogy a bizottságnak nincs kompetenciája ezt kivizsgálni, de ha a petíciós bizottságnak van joga és kötelessége is figyelembe venni azt, hogy mi forog kockán, nem más, mint az igazság. Illetve a demokrácia védelme a bűnözők erőszakos cselekedeteivel szemben. Ez pedig fontos. És hogyha nem bánják, spanyolul fejezem be, mert a kollégáimhoz szeretnék szólni, és szolidaritást kell mutatnom az áldozatokkal szemben is, úgyhogy néhány szóban spanyolul szeretnék szólni. Nagyon fontos, hogy ne engedjük meg a büntetlenséget, vagy legalább ne legyen nyilvánvaló, hogy nem teszünk meg mindent az büntetlenség elkerülése érdekében. Ez annyira fontos, mint eh, akiről Teresa Hemenez beszélt, hogy nem feltétlenül csak a végrehajtót, hanem a felbújtót is meg kell találni. No. Eh, insisto pues, el inductor que citaba tehát a felbújtót is meg kell találni, akiről Himerez beszerél kolléga beszélt. Enre viszont megvan a lehetőség. És valamely eh, spanyol régióban lehet, hogy nem végezték el a kellő vizsgálatot, és ezért jöhetett létre ez a büntetlenség. Miért kell, hogy ez egy ilyen ügy eljöjjön a Peti Bizottságba? Az értékek szempontjából alapvető fontosságú, hogy meggyőződésem, elnézést, hogy ezt kell mondanom, én nem tartozom egyetlen párthoz sem, de meggyőződésem, hogy nem tesznek meg mindent, amit megtehetnének. Mondok is egy példát. A korábbi ETA rabokkal szemben érvényesül egyfajta bűnfelejtés, és anélkül, hogy együtt kellene működniük ezeknek az ügyeknek a kivizsgálásában. Sokkal többet kell tenni, sokkal többet kellene tenni, és nem az Európai Bizottságot sürgetem, hanem a Petíciós Bizottságot, hogy vegye komolyan ezt az ügyet, és kétség nem fér hozzá, hogy többet fog tenni ez a bizottság az áldozatokért, mint amit ők administratív szinten meg tudtak tenni. Köszönöm a kollégáimnak, akik itt ülnek előttem, illetve akik mögöttem ülnek. Köszönöm. López is López uh, Torres Thank you. Köszönöm szépen. Az EPP főtitkári tisztségéből, tisztségéből beszélek most. Béfé Martins eh, korábbi elnökünktől vettem át ezt a feladatot. Azért vagyok itt, hogy átadjam önöknek, az áldozatoknak, eh, az EPP, az Európai Néppárt együttérzését és támogatását. Amikor együtt dolgoztunk, mindig győztünk. Juan Fernando López Aguilar is elmondta, hogy az egység a, az ETA elleni harcban mindig is alapvető jelentőségű volt, különösen olyan intézményekben, mint az Európai Parlament. Az egységesség eh, nagyon fontos, más formációkban más kollégák dolgoznak ezen állampolgárok, független eh, állampolgárok. Ez az ügy az európaiak számára alapvető fontosságú, és ez mindig így is lesz. Éveken keresztül még mielőtt képviselő lettem, asszisztensként dolgoztam, bizonyára emlékeznek néhányan a 90-es években. Nagyon nehéz volt az ETA jelenséget elmagyarázni a kollégáimnak, hogy egyfajta nacionalista ér értékekről van szó, és nekünk kellett magyarázkodnunk, miközben rokonainkat, barátainkat gyilkolták. Türelemmel, az alkotmány és a törvény segítségével. Most abban a helyzetben vagyunk, nyilván nem engedhetünk az éberségből, mert ez az jelenség megismétlődhet, különböző szinteken jel, jelenhet meg a nacionalizmus, a gyűlölet, az előítélet. Európában és, és Európa más részein is van erre példa a gyűlölet, tel szemben a demokráciát kell megvédenünk, ebben hiszünk mindannyian, akik itt vagyunk. Az Európai Bizottság számára annyit tudok mondani, hogy Jövő héten találkozom eh, Jean-Claude eh, Junckerrel, és eh, el fogom neki mondani a véleményemet erről a szerencsétlen mondatról, hogy, de, hogy de, diplomatikusan fogalmazzak. Ahogyan Teresa Jiménez beszerelés elmondta, ami azzal vádolja az, ezt a szervezetet, hogy a gyilkossággal gyanúsítottakat akarja a bíróság elé állítani. Ezzel van valamilyen probléma? Azt tudom, hogy sokszor fordítási problémával is találkozunk, és én ezért sürgetem a bizottságot, hogy javítsa ki ezt a mondatot, különben ennek politikai következményei lesznek. Az Európai Bizottsággal jövő héten erről egyeztetni is fogok. Az áldozatokhoz fordulok. Személyes beszámolókat hallottunk, nagyon intenzív történeteket. Semmi nem olyan súlyos, mint amikor az ember szeretteit veszíti el, Szeretném megismételni támogatásunkat, a szolidaritásunkat, nem csak az Európai Néppárt részéről, de hát ahogy látom ennek a kinyilvánítását, minden párt részéről az Európai Parlamenten belül. Köszönjük, eh, hogy tanúskodtak az ügyük mellett itt az Európai Parlamentben. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Most pedig kérem, hogy a bizottság azonnal válaszoljon a elhangzottakra, parancsoljon önél öné szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Bizottság igenis nagyon odafigyel a terrorizmus áldozataira, és nem azt akarom mondani, hogy semmit nem szabad tenni. Az első bekezdéssel kapcsolatban hangzott el egy megjegyzés, amit az Európai Parlamentnek írtunk. Hadd mondjam el, hogyan történt ez. Amikor megkaptuk ezt az anyagot, akkor azt kértük, hogy a terrorizmus ellenes főigazgatóságtól információt kapjunk, főleg az áldozatok jogait illetően. Nyilván nagyon fontos ez a kérdés, de a petíció elsősorban arról szól, hogy még 379 olyan gyilkossági ügy van, amely nem oldódott meg. Úgyhogy mi csak továbbítottuk ezt az üzenetet, úgyhogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy nem csak terrorizmus áldozatairól, hanem megoldatlan gyilkosságokról is. Remélem ez most már világos. Köszönöm. Köszönöm szépen a pontosítást. Ismételten megadom a szót nagyon röviden a petíciót benyújtóknak, hogy összegezzük, eh, amit hallottunk. Maximum két percben tudok önöknek szót adni, és aztán utána további két percben Portella de la Torre úr, aztán először eh, Rodríguez úr. Köszönöm szépen! Helyen Rogrites vagyok a Mirtóság és Igazságosság nevében. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért, a támogatásukért. Azt hiszem, nagyon fontos az, hogy itt nem arról beszélünk, hogy valaki bűnös vagy ártatlan, arról van szó, hogy nincs megfelelő nyomozás, hogy kiderítsék, hogy kik ezek a vezetők, hogy aztán egy, ők bűnösek vagy ártatlanok, ez egy másik dolog. Ez az emberi hoz tartozó fontos dolog. Ez a karta kettes cikkét is érinti. Nos, azt gondolom, hogy támogatnunk kell az áldozatokat. Másodszorban itt alapjogokról van szó. 379 családról van itt szó, nem csak a gyilkosságokról, akik eh, emögött a gyilkosságok mögött még mindig az igazságszolgáltatásra várnak, hogy eh, a kartánk alapján az alapjogok érvényesüljenek. Ugyanis ez ide tartozik. Éveken keresztül próbáltak akadályokat elhárítani eh, a nyomozás elől, hogy a vezetőkre rábukkanjanak és azért jöttek ide hozzánk, hogy segítsünk nekik. Végül szeretnénk, ha nyitva maradna ez a petíció, és hogyha minden írásban benyújtott dokumentumot, megjegyzést elküldenének, hogy az alapjogi kérdésekkel foglalkozhassunk. Kérem, ne hagyják most magukra ezeket az áldozatokat, 40 éve egyedül küzdenek. Kérem, segítsenek nekik. Portero de la Torre úr, parancsoljon, van-e még hozzátenni valója? Igen, nagyon köszönöm. Egész egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, hogy amit elmondtam, eljutott a szívükig, avagy sem. De minden válasz, amit önöktől hallottam, eljutott az én szívemhez. Úgyhogy kollégáim nevében nagyon köszönöm önöknek, mindannyiuknak. Elnök. Ma tényleg nagyon rendkívüli pillanatra kerül sor itt ebben a szakbizottságban. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy minden képviselő egyetért, hogy tényleg valamit tenni kell. Hallottuk a bizottság képviselőjét, és ő is úgy érzi, hogy valamit tennünk kell. De nagyon nehéz. Én a következőt javaslom. Küldjünk egy üzenetet a 379 családnak, európai családnak, akik még mindig várják az igazságszolgáltatást. Szeretném azt az üzenetet közvetíteni, hogy szenvedéllyel együttérzünk velük. És ezt megtehetem ezen szakbizottságunk nevében, minden tagunk nevében. Várják az igazságszolgáltatást, és eddig teljesen hiába. És úgy érzem, hogy ez a büntetlenség az, aminek véget kell vetni. Hallottunk az emberi jogok kartájáról. Azt kérik, hogy ezt alkalmazzuk. Hát mm, nem tehetünk túl sokat, mert az Európai Parlamentben nem ö, igazságszolgáltatási megoldást tudunk ajánlani hosszan elnyúló konfliktusok esetén. Viszont azt megtehetjük, hogy kérem, hogy a kollégák támogassák a javaslatomat. Természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, és elküldjük a parlamentbe az új terrorizmussal foglalkozó szakbizottsághoz, hogy tájékoztassuk őket, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen régóta húzódik már ez az ügy, mert tudniuk kell róla, hogy felkészülhessenek a jövőre. Aztán egy csomó levelet kell küldenünk a, a spanyol hatóságokhoz, a főügyésznek, a legfelsőbb bírósághoz, az igazságügyminisztériumba, hogy elmondjuk, meghallgattuk önöket, hogy megnéztük ezt a filmet, és ismerjük az önökről szóló történetet. Itt európai kérdésről van szó, nem helyi ügyről, nem családi ügyről. Ez az európai humanitást érintő ügy, amivel foglalkoznunk kell. Tehát így fogunk eljárni, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy aki megkapja ezt a levelet, megfelelő nyomozást is folytasson, és beszámoljon nekünk arról, hogy mit talált. Akkor ez így jó lesz? Köszönöm szépen. And I would also like to... Még van egy-két koordinátor a teremben, és önök képviselik a tisztelt ház különböző frakcióit. Kérem önöket, beszéljenek a frakciójukkal. Sok mindent tehetünk, például egy tényfeltáró utat tarthatnánk eh, Spanyolországban, éppen arról beszéltünk, hogy hogyan bonyolítottunk le Spanyolországban egy tényfeltáró ügyet, egy másik bonyolult kérdésben, az elrabolt gyermekek kérdésében, hát ez is egy régi történet, amelyről fel kell amelyre fényt kell deríteni, de ahhoz, hogy tényfeltáró bizottságot küldjünk ki, többségre van szükség nem én döntök, hanem a koordinátorok, tehát voltak éppen a frakciók. Tehát ez egy buzdítás arra, hogy beszéljenek a frakciójukkal, esetleg elérhetünk itt valamit. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, hogy ide utaztak ilyen messziről, hogy Európa szívébe, hiszen Brüsszel mégiscsak Európa szíve az, bár az önök szíve Európában máshol ver, egy, nyuga, egy napsütötte, napverte országban. Jó utat kívánok Hata, és, mind, és köszönöm szépen elkötelezettségüket, köszönöm, hogy ezt a megrendítő üzenetet átadták nekünk. Köszönjük szépen! So, the few colleagues that I still have in... Néhány kolléga még itt van az ülésteremben, üdvözöljük hát a következő panaszost a körünkben. A 760 per 2016-os petícióról van szó, ezt is Spanyolországból nyújtották be. Kérem, hogy aki el akar menni, csendben és nyugodtan tegye ezt meg, és megadom Juan José Sánchez Garzón nak a szót, hogy ragadja meg a szót, ha jól tudom, egy powerpointos előadással készült. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Szolidaritásomról szeretném tanúbizonyos biztosítani a előző szervezetet, eh, az igazságszolgáltatás cserben hagyta őket, már pedig mindent meg kell tenni az elkövetők felderítéséért. Mi a környezetvédelmi eh, akciócsoportunk támogatja az ő ügyüket. José, Juan José Sánchez Artes spanyol állampolgár nyújtotta be a petíciót, de Argentínában dolgozik egy projekten, őt képviselem, tehát engem ért a megtiszteltetés, hogy Juan José Sánchez Artest képviselhetem. Persze egészen más témáról van szó, mint a drámai eseményekről, amelyről hallhattunk. Itt a környezet védelméről van szó, valamint a habitat irányelv betartásáról, mely a biológiai sokszínűség megőrzését szabályozza, valamint a biológiai sokszínűség és a, a flóra és fauna sokszínűségének megőrzését szolgáló nemzetközi egyezmény be nem tartása miatt írtuk meg ezt a petíciót. A Baleári szigeteket, a Baleár szigeteket ről tudjuk, hogy nagyon sokszínű flórája és faunája, nagyon sokfajta állat és növény él meg. A lencse, a búzam és más gabonák is származnak ebből a régióból, és nagyon sok vad állat is, vadon élő állat él itt. Erről a habitát irányelv szól, illetve szabályozza. A földközi tengeri szigetek ökoszisztémáját az elmúlt tíz évben az ember nagyon megzavarta, forrásokat termelt ki, hajókat épített, fákat vágott ki, és rengeteg háborút vívtak egymás ellen, ezeket a történelemkönyvben ismerjük, és kevés olyan sziget van, olyan menedék van, amelyben a flóra és fauna ennyire védett. A Sierra Montana Majorkában egy ilyen terület. Itt egy ö, olyan barátkesélyű állomány él, ö, amely példátlan Európában több ország összefogásával próbáltuk megőrizni ezt a barátkesélyű állományt, amely most veszélybe került. A védelem 2008 óta áll fenn. 2008 óta a források felhasználását a közösségi joggal szabályoztam, és ennek segítségével sikerült újra megerősíteni ezt az állományt, és így sikerült a szaporodásra képes egyedeket megsokszorozni Majorka északi részén vannak teljes védelmi területek, amely védelmi területek mind a flóra és a fauna szempontjából roppant védelmet élveznek. Ám a tömeges turizmus veszélyezteti ezen állományokat, a spa, amely turizmus mind a spanyol, mind a nemzetközi törvényekre fityethány. hány a Balári sziget, Balár szigeteken a regionális kormányzat engedélyezte a tömeges turizmus ilyen terjedését, amely még egyszer mondom, ezen fajtákat veszélyezteti. És most kollégám szól, szólal fel. Az Aleatai Egyetem tanulmányát szeretném bemutatni, illetve a Balár-szigetekkel környezetvédelmi szabályairól szeretnék beszélni. A módosítás, hiszen módosították a törvényeket, odahat ki, hogy ezen a területen változások történnek. Itt 2,2% a területeknek hoz elérhetetlen az emberek számára, csak a tudósok érhetik el, és a terület nagy részét a szabadidős tartózkodás számára megnyitják. Ezek azok a kis védelmi területek, ahol leg, legnagyobb fajta sokszínűséget lehetett megőrizni, és ez veszélybe kerül. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Majorka szigetem, szigetét turisták hatalmas, rengeteg turista van, panaszt tettünk a Környezetvédelmi Minisztériumnál, a Balári kormánynál, regionális kormánynál, és mindig azt mondják, hogy a Balári regionális kormány mindig azt a választ kapjuk, hogy a szakértőktől, hogy a balári kormány a törvénymódosítást a szakértőkkel való egyeztetés nélkül hajtotta végre. Az adatvédelmi, illetve az ombudsman nem kapott választ a megkeresésére. A, a minisztériummal a minisztérium, a központ és a helyi kormány kapcsolatát is megszervezte, de semmilyen fajta igazolást nem adtak arra, mi történt. Voltak éppen tehát megnyitják az utakat, a védelmi zódákat a tömegturizmus előtt. Éppen ezért azt szeretném kérni az Európai Parlamenttól, hogy vegye fel a kapcsolatot a Balári szigetek kormányával is hasonló oda, hogy változtassák meg ezeket a szabályokat. Hiszen a Balár szigetek legkisebb részein vannak még ezek a védelmi területek, és itt um, a barátkesejüket és más ritka madár és állatfajokat védjük. Hogyha ide is betör a tömeges turizmus, ezek az állatfajták oda vesznek. Nem lehet védelmi terület az, ahol turista utak mennek keresztül, ahol tömegében járnak a turisták, éppen ezért a környezetvédelmi vizsgálatot végre kell hajtani. A bizottság képviselője, Cipriáni úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Itt a Balear regionális hatóságok által elfogadott szabálymódosításokról van szó. Megvizsgáltuk ezen módosításokat, és ezek a, a Natura védelem által lévő területek tervezésére és felhasználására vonatkoznak, mi több lehetővé teszik azt is, hogy például a közvélemény, illetve a forgalom is beléphessen, elérhesse ezen területeket. Ez a lehetőség a védelmi területek igazgatási terve alapján meghozható vagy sem, de mindenképpen kötelező jelentést kell készíteni a hatáskörrel rendelkező hatóságok irányába, bebizonyítva, hogy a szabálymódosítás nem veszélyezteti a Natura 2000 terület eredeti célját. Megvizsgáltuk a petíció benyújtója által október 4-én benyújtott dokumentumokat, néhány napja kaptuk ezeket meg, és tisztában vagyunk azzal is, hogy Tárgyalás zajlott a Baleár-szigetek regionális hatóságai és a madridi központi kormány között ezen szabályokról. Ezen tárgyalások célja az volt, hogy az új regionális szabályok spanyol jogszabályainak való megfelelését tisztázzák és biztosítsák. A tárgyalások eredménye a tárgyalások júniusban, 2017 júniusban megállapodással végződtek, a két fél megállapodott, amely megállapodás alapján ezen új szabályokat a spanyol nemzeti törvényel, mely a biodiverzitást és a természeti örökséget őrzi meg, egy hangban, összhangban kell végrehajtani. Egyéb iránt ez a spanyol törvény pedig a mm, habitát irányelv beültető jogszabálya. Azaz tehát, hogyha a terület felhasználására vonatkozó szabályokat megváltoztatják, akkor ennek a nemzeti terv keretében kell megtörténnie, és mindenképpen a terület természetvédelmi igényeit figyelembe kell venni. Ezt figyelembe véve a regionális szabályokat a tárgyaló felek a spanyol nemzeti jogszabálynak megfelelőnek tekintik. Figyelembe véve ezen információkat, valamint azt a tényt, hogy ezen új regionális szabályokat a spanyol törvényeknek megfelelően fogják alkalmazni, amely még egyszer mondom, a habitát irányelv beültető jogszabálya. Mindezt figyelembe véve, tehát úgy gondoljuk, hogy az európai jogszabályt, eh, jogszabályt nem sértették meg, illetve ezen eh, szabályok nem ütköznek a habitat irányelvben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a gyors és pontos választ. Nem mindig kapunk ilyen lényegre törő választ a bizottságtól. Most pedig megnyitom a vitát, és Róza kapszott tessék. Köszönöm szépen. Az volna kívánatos, amiről a bizottság beszélt, mégpedig, hogy a regionális a Balári szigetek regionális szabályai szigorúan betartsák a biológiai sokszínűség, a biodiverzitásra vonatkozó spanyol jogszabályokat amely jogszabályok habitát irányelv beültető jogszabályai. Azonban a petensek, a panaszosok azért vannak itt, mert ez a megfelelés nem áll fenn. Amiről a panaszosok beszámoltak, abból arra következtethetünk, hogy ez a változás, ez a változtatás a habitat irányelv, illetve a madárvédelmi irányelv um, ben foglaltakba ütközik. Ezért kérem, hogy tartsuk nyitva a um, petíciót azért, hogy a megfelelő dokumentumok vizsgálatával meggyőződhessünk arról, hogy um, a jogütközés nem áll fenn. Persze a fontos, hogy a központi kormánynak és a parlamenti bizottságnak is írhassunk megfelelő választ kapjunk a kérdéseinkre, és így állapítsuk meg, hogy fennáll-e a jogsértés vagy nem. A bizottság arról beszélt, az elméletről beszélt, de ezek autonóm közösségek Spanyolországban néha hallgatnak a központi kormányra, néha nem, ezt látni kell és mi teljesen egyetértünk önökkel, mi egy főiskolát, illetve egy egyetemet és egy civil szervezetet képviselünk, más érdekeket nem képviselünk. Megfelelőnek tűnik az ön válasza. Nem tudom, hogy a kollégám szeretne valamit mondani. Igen, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy különleges körülmények miatt toda Europa. Solo en España sobrevive una población importante que está sirviendo para reintroducirla en, en Francia. Csak eh, Spanyolországban eh, sikerült ilyen szinte megtartani ezt a fajt, hiszen ez a faj eh, gyakorlatilag egész évben szaporodik, a barátkesejű, Februárban eh, raknak tojást, egy darabot, ezért eh, nagyon eh, kényes vállalkozás ez. Két hónapig kell ki a tojás, két hónap múlva, május magasságában. és az, ebben az időszakban az időjárás viszontagságai miatt a szülőknek kell gondoskodniuk arról, hogy ne hűljön ki a tojás, és ne pusztuljon el az utódjuk, és később a meleg hónapokban, június-júliusban pedig a melegtől kell védelmezniük. Szeptember, októberben a kis fiókáknak vissza kell térniük időről időre a fészekbe, hogy megerősödjenek. Négy-öt év után lesznek csak szaporodó képesek az egyedek, ezért egyetlen fészek elveszése és óriási veszteség. When petitioner feels so much at home that you just take Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy mindenki csak úgy hozzászól, semmi kéréstől. Ez olyan, mint az ember a konyhába üldögén az asztal körül. Köszönöm szépen. Árbiol asszony parancsoljon. Thank you. Köszönöm a szót. Bueno, en primer lugar... Először is köszönöm szépen a petíció szerzőinek, hogy megjelentek, és hogy a környezetvédelmi ügyekben ilyen aktívak. Természetesen mi is fontosnak tartjuk ennek az zónának a védelmét, illetve a barátkesejűnek a védelmét. Én Valenciából származom, ellenőrzés nélkül megindult a tömeges turizmus és az építkezés, ez sok kárt tett a természeti környezetben, és károsítja a veszélyeztetett fajokat. Tudom, hogy miről beszélnek, és ezért fontos, hogy bizonyos övezetekben korlátozzuk ezt a tevékenységet nem tudjuk, hogy tudjuk, hogy a Márcs család nagyon sok földet birtokol ezen a térség, ebben a térségben, ebben az öbölben, és ezért nem engedi meg, hogy az állampolgárok belépjenek ezekre a területekre. Az ön szervezete nagyon fontos munkát végez a környezetvédelem területén, de felmerül a kérdés eh, Majorkával kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy eh, védjék ezt a zónát, illetve a barátkesejüknek a térségét. Elnézést, eh, itt most nem tudunk belső politikai harcoknak helyet adni. Kérem, hogy tartsák magukat a témához, és hogyha a kis csatáikat leszeretnék rendezni, azt kérem, hogy a termen kívül tegyék meg, elnök asszony. Én azt kérem, hogy ugyanúgy, mint más felszólalásokban is hivatkoznak a különböző kormányzati tevékenységekre. Én a balear szigetek kormányáról beszélek, ez is egy kormány. Minden esetre folytatom a felszólalásomat. Hogyha a balear szigetek kormánya hibát köt, vetett el a környezetvédelemben, vagy a földvédelmében, ezeket a hibákat ki kell javítania, hogy tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek az a környezetvédelmi célokat teljesítik, de nem akadályozzák meg, hogy az állampolgárok belépjenek ezekre a területekre. Mortics esetében csak olyankor akadályozzák meg a belépést, amikor a védett állatok szaporodnak abban az időszakban. Fontos tehát, hogy a szükséges korlátozásokat alkalmazzák a barátkesejű szaporodásának időszakában, de a többi időszakban nagyon fontos, hogy az állampolgárok hozzáférjenek ehhez a területhez, és a korlátozások tudományos tanulmányokon alapuljanak. Köszönöm. Mr. López is... Köszönöm szépen, López Isturis Vájt Köszönöm, tisztelt elnök asszony. No, Ahogyan a kollégám, vagy vele szemben én nem akarok politikai felszólalást, és nem akarom erre kihasználni ezt a témát. Én csak annyit tudok mondani, hogy mögötted vagyok és támogatlak az Európai Unió érdekében. Nagyon fontos, hogy kiterjesszük ezt a politikai vitát. Ahogyan az elnök asszony azt mondta, elmondta, nem itt van ennek a helye és az ideje. Az elnök. Kérem, hogy vegye figyelembe az elnök asszony, hogy folyamatosan félbeszakít az elnök asszony, ez, vagy a kolléga nőm, ez már egyébként három éve így zajlik ebben a parlamentben én csöndben hallgattam, végighallgattam a felszólalásokat, azokat is, amelyek más véleményeket fogalmaznak meg, és én mindig elemzem a felszólalásokat, itt egy olyan esetről van szó, amikor egy ügy a környezetvédelmi kérdéseket érint. A jelenlegi Balear szigeteki kormányzat nagyon fontos, hogy betartsa a törvényeket ebben a tekintetben is. Ahogyan elhangzott, ezen a területen vannak olyan spanyol törvények, amelyeket megszegnek. Én azt gondolom, hogy vissza kell térnünk a jogszerű állapothoz, Spanyolországban sajnos nagyon gyakran változtatják úgy a törvényeket, hogy jogi bizonytalanság jön létre. Hallgassuk meg ezeket a véleményeket, hiszen tudjuk, hogy a Beleál szigeteken is sok jogsértés történik. Nagyon fontos, hogy ezeket kiavítsák a bizottságunk felügyeletével, illetve az Európai Parlament véleményezésével. Köszönöm. Okay, just on the point of order. It is not forbidden. Köszönöm. Ügyrendi kérdés. Sem a társadalomban, sem a politikában, sem a képviselők között sem uh, tilos az udvariasság, uh, az értele, a józanész uh, és valamilyen elegancia használata. Erre szükség van mindenütt, és a politikai csatákat máshol kell levi, le, folytatni, nem itt. Ezen pozitív gondolatokkal szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy ilyen messziről eljöttek hozzánk, és elmondták tudományos gondolataikat, feljegyeztük, és szeretném összegezni a helyzetet, nyitva hagyjuk az petíciót, és a misszió által szolgáltatott információt nagyba, nagyra értékelnék. A Belál szigetek önkormányzatához egy levelet fogunk majd idézni, illetve Spanyolország itteni brüsszeli állandó képviseletéhez, mondván, hogy figyelemmel kísérjük a helyzetet, és tényleg nyomon követjük az eseményeket mert az irányelvnek való teljes megfelelés olyas valami, amely alapköve és rendkívül fontos része ennek a szakbizottságnak a munkájának. Úgyhogy mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy ezzel kapcsolatban semmi gond ne legyen. Mm, azt hiszem, a kollégák nem akarnak most már hozzászólni, akkor egyetért mindenki ezzel? Igen. Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon jó utat kívánunk vissza gyönyörű Majorkára, és üdvözletünket vigyék el magukkal, remélhetőleg mi is egyszer eljutunk oda. A következő a 1304-es petíció, megint spanyol petícióról van szó, de más a témája. Itt most a bizonytalan munkafeltételekre a téma, az egyetemi óraadók számára az spanyol egyetemeken. Uh, Isabel de la cruz üdvözlöm sok szeretettel, és Vincent Monroikot, úgyhogy parancsoljanak, önöké a szó, összesen 5 percben. Kérem, osszák ezt meg egymás között. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim. Azért jöttünk ma el, hogy élőben előadjuk azt a pető, petíciót, amelyet benyújtottunk a fenntartható munkakörülményeivel kapcsolatosan a Valenciai Egyetem tanárainak, akiket óraadó kutatónak neveznek. Mediante reuniones, peticiones, encuentros. Több petíciót is benyújtottunk már az egyetem vezetésének, és egy új javaslatot is benyújtottunk a valenciai bíróságon, és egyébként ezt minden politikai párt Valenciában elfogadta. A munka erőpiaci megkülönböztetés és a kiszolgáltatott munkakörülmények nem csak Valenciára jellemzőek, hanem minden állami egyetemre, ezért nagyon fontos eh, erre a témára felhívni a figyelmet. A mi esetünkben a Valenciai Egyetem esetében a tanársegédek, eh, akik egyébként versenyvizsgával jutnak be az egyetemre, 30%-át teszik ki a teljes munkaerőnek, 1246 tanársegédi munkakör van az egyetemünkön. Körülbelül 41 százaléka az oktatói létszámnak ilyen típusú szerződése rendelkezik. 13 kredit tehát kell elérniük ezeknek a tanároknak. És amint említettem, 41%-a a tanároknak ilyen szerződéssel rendelkezik. Kiszolgáltatott helyzetben, diszkriminált helyzetben vagyunk, és ez sok szinten megjelenik. Először is a segédi fizetés nem kielégítő és aránytalan ahhoz képest, hogy ugyanilyen végzettséggel állandó egyetemi tanárként mennyit keresnek a kollégáink. Ha valaki 6 órát tanít professzorként 12 ezer eurót keres, de egy tanársegéd 7000 eurót keres ugyanezért a munkáért, ami az azonos munkáért azonos bér elvet megszegi. A valós munkaórák figyelembevételével kiderül, hogy 7 órát számolnak el az órák előkészítésére, vizsgák előkészítésére, vizsga dolgozatok javítására. Ez miközben ezek számítások szerint kevéssel több mint 5 euró az órabére egy tanársegédnek. Egy felsőoktatásban dolgozó magasan képzett személy számára nagyon megkérdőjelezhető fizetési színvonal. 900-ról 1200-ra növekedett ez a létszám. A tanári létszám ilyen mértékben a többi kategóriában nem növekedett. Ezek hivatalos adatok egyébként az egyetem részéről. Az egyetem évről évre, vagy éppen fél évről fél évre újítja meg a szerződéseket, ezért évről évre újra kell tárgyalni ezeket a munkahelyeket. Van, aki 5-10, akár 20 évig dolgozik ilyen munkakörben, én 27 éve dolgozom ilyen éves, 6 hónapos, 1 hónapos szerződésekkel. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Unióban egy egyetem megengedheti magának ezt a gyakorlatot. Vannak olyan kollégáim, akik megtagadták az e- szerződés megújítását, vagy akinek nem tartották meg a munkahelyét, amikor politikai pozíciókat töltöttek be egy bizonyos időszakig. Ezek sokkal rosszabb munkakörülmények, mint bármilyen versenyszférában működő cég esetében. Például ebben a kurzusban miután növekedett az óraszám, csökkentették a tanítási órák számát az összes tanár számára, de a szerződéses tanársegedek számára nem. A szociális juttatások, amelyeket kiskorú gyerekekért kapnak, vagy egyéb családi körülmények miatt, mi ezekhez nem jutunk hozzá. Nem csak arról van szó, hogy milyen fizetést kapunk, vagy hogy évről évre újítják meg a szerződéseinket, hanem diszkriminációt élünk át az eh, szakmai fórumokhoz való hozzáférés tekintetében. Tipos de investigación de los proyectos de investigación competitivos. La base para desarrollar una carrera investigadora. En este sentido hemos... Ebben az értelemben hangsúlyoznunk kell, hogy a tanár segédek, óraadók diszkriminációt szenvednek el, ezért az egyetemen belül a karrier lehetőségeik is sérülnek. Olyan szakemberekről is beszélünk, akik legalább 12 éve dolgoznak kutatói, tanári beosztásban. Folytathatnánk ezeket a diszkriminációs eseteket, de nagyon hosszú lenne a lista, és nincsen erre idén, időnk. Azt tudnunk kell, hogy hasonló beosztási tanárokhoz képest nagyon alacsony a fizetésünk, sokkal rosszabbak a munkakörülményeink, a munkabiztonság, és évről évre kell újra tárgyalnunk a munkaszerződésünket, még akkor is, hogyha valaki mondjuk 25 éve már ugyanabban a munkakörben dolgozik. Meggyőződésünk, hogy ezek az esetek megsértik a munkavállalói jogokat, diszkriminációt, kizárás, kirekesztést jelentenek, Reméljük, hogy a petíciós bizottság fellépésének következményei lesznek, amelyek elérnek a spanyol hatóságokhoz is. Ez nem csak a kollégáink munkájának megkönnyítése érdekében fontos, hanem azért is, hogy az egyetemeink megfelelő munkát tudjanak végezni. Köszönöm. Like to invite the Köszönöm szépen. Kérem a bizottságot, mondja el véleményét. Azt hiszem, Adam Pokornyi képviseli. Parancsoljon, nőni a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm a petíciót benyújtóknak, hogy ilyen világosan leírták a munkakörülményeiket. Nyilván tudják önök is, hogy a bizonytalan munka védelme nagyon fontos a bizottság számára, főleg a szociális pillérét illetően az e-, e-, európai dokumentumokban szereplő emberi jogoknak. A 99 per 70-es irányelv végrehajtását illetően, amely a meghatározott időre szóló szerződéssel dolgozókat illeti. Két fontos irányelv van még, amely ide kapcsolódik. Az első négyes klauza, ez a szociális partnerek között született és ennek a megállapodásnak a negyedik klauzája szerint nem kerülhetnek az állandó munkavállalóknál rosszabb körülmények közé a meghatározott időre szóló szerződéssel dolgozók. A második rendelkezés, az ötös klauza, amely védelmet kell, hogy biztosítson az egymást követő meghatározott időre szóló szerződésekkel szemben. A petíciót benyújtók azt mondják, hogy már 26 éve folyik ez így, ha csak valamilyen objektív oka nincs a megújításnak, és ha csak a tagállamok nem határozták meg, hogy maximálisan mennyi időre, illetve hányszor megújíthatók ezek a szerződések a tagállamok rendelkezései szerint ez, erre nincs lehetőség. Tehát, ami az állandó és nem állandó eladókat illeti, úgy tűnik, hogy nagyon sok területen sokkal rosszabb körülmények között dolgoznak azok, akik nem az állandó alkalmazottak. Az irányelv védelme csak a foglalkoztatási körülményekre korlátozódik. A az esetekben azonban, amelyeket példaként felhoztak, nyilván ez ide vonatkozó, ez igaz az éves szabadságra, a szülési szabadságra, a betegségi szabadságra, stb. Úgyhogy úgy tűnik számunkra, hogy bizonyítékat találtunk, hogy diszkrimináció esete forog fenn a két kategória között az egyetemen. Az Európai Bíróság egyértelműen fogalmazott, hogy ez a klauza, ami a diszkriminációt meg kell, hogy előzze, vagy el kell, hogy kerülje, a nemzeti törvényekben kell, hogy szerepeljen, tehát megfelelő nemzeti mechanizmusokat kell felhasználni, a vitarendezést például, mielőtt a bírósághoz fordulnának, hogy az irányelvet alkalmazzák, amely tiltja a diszkriminációt. Ami a, azok számát illeti, hogy hányszor lehet meghosszabbítani a szerződést, egyértelműen fogalmaz a jog, nem az állandó igényeket kell, hogy kielégítse az ilyen jellegű szerződés, csak az ideigleneseket. ban került ez az Európai Bizottság elé, és 14-ben született a határozat. Az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy a Spanyolországban alkalmazott jogszabályok nem ö, sértik az irányelvnek ezen klauzáját. Mindazonáltal a nemzeti bíróságokat szólította fel arra, hogy járjanak utána, hogy megfelelően alkalmazzák-e ezt Katalóniában az egyetemen, ahol hasonló helyzetben dolgoztak az oktatók, mint ahogy hallottuk. A spanyol legfelsőbb bíróság határozata azóta meg is érkezett, melynek értelmében nem voltak érvényesek a szerződések, mert nem megfelelően alkalmazták a nemzeti jogszabályokat ezekre. Úgyhogy a bizottság úgy gondolja, hogy ez a határozat a nemzeti jogszabályok olyan értelmezését biztosítja, amely a valenciai egyetem számára is lehetővé teszi a legális utat, ugyanis az Európai Bíróság nem találta úgy, hogy a nemzeti jogszabályok nem felelnek meg a rendeletnek. Az itteni felvetések, ön is tudja, elnök asszony, nagyon sok petíció kerül ide a, az állami szférából Spanyolországban a meghatározott időre szóló szerződésekről, és beszéltünk már arról, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy korrigálják a helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy lesz még alkalom erre a következőkben, amikor ennek az eredményéről beszámolhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megnyitom a vitát, megadom a kollégáknak a szót, Danuk asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a bizottság említettem, hogy a panaszosok petíciója jogalapú nyugszik. Megalapozott jogilag. Egyértelmű, hogy itt világos diszkrimináció történik, ha az azonos munkát, azonos bérértelmet követjük, akkor különösen én magam is 15 évig a Rigai Egyetem oktatója voltam, ezért különösen érzékeny vagyok erre. Ráadásul a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságának is tagja vagyok. és minnyáján egyetértünk abban, hogy a határozott futamidejű idejű szerződések nem lehetnek megoldásai például a munkanélküliség jelenségének vagy a bérkülönbségek meghaladásának, illetve az elmúlt időben sok tagállamban elfogadott, és az én hazámban is végrehajtott, és Spanyolországban is bevezetett takarékosági intézkedések következményének kiküszöbödésére. Voltak éppen csak megismétlem, amit a bizottság mondott, hogy itt az én megítélésem szerint is egyértelműen az 1999-es irányelvbe ütközően járnak el a spanyol szervek, ezért úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell tartanunk, és írjunk a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező spanyol hatóságoknak, felvetve aggályunkat, megfogalmazva kételjeinket az ügyben, és juttassuk el ezt a petíciót az Amploa, a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Szakbizottságához is, hiszen um, ez az ő ügyeket és ő hatáskörüket is érinti. Alviol asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizonytalan munkavállalási forma olyan dráma, amit Spanyolországban napról napra tapasztalunk, egyre többen vannak átmeneti szerződéssel, rossz munkakörülményekkel, rossz munkafeltételekkel, és ez a bizonytalanság a munkaerőpiacon megjelenik ebben a petícióban is. Ezek szerint az állami egyetemekre is elérkezett ez már Spanyolországban, legalábbis az óradó tanárok esetében, akik olcsó munkaerőként tűnnek fel, holott igen magasan kvalifikáltak. Mint elhangzott, 41%-ban az egyetemen dolgozók bizonytalan szerződésekkel dolgoznak, e, kevesebb a joguk, rosszabbak a munkakörülményeik, és ez dráma a munkavállalók számára, de az egyetem intézménye számára is, mint közintézmény számára. Tudom, hogy az intézmények vezetése állami illetékesség, de az autonóm kormányzatoknak is van ebben hatásköre, ezért az autonóm intézményekhez is érdemes fordulni. Az Európai Bizottság válasza az, hogy ez európai jogszabályokat megsérti ez a gyakorlat, hiszen az oradók munkakörülményei nem lehetnek rosszabbak, mint az állandó szerződéssel foglalkoztatottaké és az is szabálytalan, hogy évről évre hosszabbítják meg a szerződéseket. Érdemes felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. Az Európai Bizottság arról beszél, hogy az állami igazságszolgáltatás keretében kell ezt megoldani, Pontosan azért vannak itt a petíció szerzői, mert megpróbálták helyben a spanyol igazságszolgáltatás segítségével megoldani ezt az ügyet, de kudarcot vallottak. Hogyha a, az állam szintjén nincsen megoldás, akkor a petíciós bizottsághoz fordulnak, és a petíciós bizottság mehet vissza az a hatóságokhoz, zárójelben. Persze itt is politikáról van szó, miről beszélek. A munkavállalás bizonytalansága, az áldozatvédelem, az természetvédelem, környezetvédelem problémái olyan döntések következményei, amelyeket meghoznak vagy nem hoznak meg a kormányaink ezért, amiről most beszélünk, az mind-mind politika. A feltételek, a munkafeltételek, a környezetvédelem, politika. Ezek mind politikai kérdések, amelyeket a politika eszközeivel kell megoldanunk és kezelnünk. Ezért vagyunk itt, a politikát műveljük ebben a szakbizottságban is. Persze, civilizált formában kell ezt lebonyolítani, és a munka formája is civilizált kell, hogy legyen. Becker úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, tisztelt panaszosok! A jelenlegi helyzetből azt hallom ki, hogy a bizottság alaposan megvizsgálta ezt a petíciót. Másrészt a petíció alapján, illetve az Európai Bíróság által hozott ítéletre való utalás által világosá vált, hogy itt ez az európai jogszabály nemzeti jogszabályként kell, hogy működjön. Tehát nyugodtan fordulhatnak az önök országának bíróságaihoz. Persze a Gucman asszony szenvedélyes felszólalása alapján egyértelművé válik, hogy a kormányok nem mindig egészen megbízhatók a nemzeti jogszabályok érvényesítése során, akkor sem, hogyha ezek európai jogszabályból származnak. Ezért egyetértek azzal, hogy élni kell azzal a befolyással, amelyen rendelkezünk, az úgynevezett soft power-rel. És ide tartozik az is, hogy igenis megszólítjuk a spanyol hatóságokat. Én magam is úgy gondolom, hogy várjuk meg, hogy a foglalkoztatási szakbizottság véleményt nyilvánítson erről a petícióról, és ez alapján döntsünk arról, hogy hogyan járunk el, de úgy gondolom, hogy minden terület, amiről úgy szó van, világossá teszi, hogy visszaéltek a munkavállalókra vonatkozó joggal, diszkriminálták a munkavállalókat, és azonos munkáért nem ugyanazt a bért fizetik. Egy civilizált európai államban a sértettek jogukhoz kell, hogy jussanak, igazságukhoz kell, hogy jussanak. Mi pedig azon leszünk, hogy odahassunk, hogy e a jogszabályokat érvényesítsék. is persze én magam is úgy gondolom, hogy a petíciót tartsuk nyitva, egész addig, amíg a foglalkoztatási szakbizottság nem fogalmaz meg véleményt erről, és utána pedig a legnagyobb gyorsasággal kell, hogy az önök támogatását innen megszervezzük. Köszönöm szépen. Maria Szúr. Köszönöm szépen. A vitából kiolvasható, kihalható, hogy Spanyolországban pont az történik, ami más országokban is megtörtént. Például Görögországban szintén van egy hatályos jogszabály, de annak vagyunk a tanúi, hogy a tudósokat, a kutatókat három évre alkalmazzák egy határozott futamidejű szerződéssel, de nem ugyanazt a bért kapják ugyanazért a kutató-oktató munkáért, mint a főállású kollégáik ugyanazon a tanszéken. Nos, az idevágó irányelv egyértelművé teszi, hogy a határidős szerződések ugyanolyan feltételeket kell, hogy biztosítsanak, mint a többi véglegesített szerződés. Márpedig, hogyha ez így van, akkor tudniuk kell, hogy a határozott munkaidői szerződések végleges szerződésé való átalakítását is lehetővé teszi az irányelv. Ezzel is legyenek tisztában. Másodszorban, ami ebben az összefüggésben nagyon fontos, nem hallottam a vitában, hiszem nem voltam itt, hanem csak közvetítésben figyeltem a vitát. Szóval nem hallottam, hogy beszéltek arról, hogy mi történik a nyugdíjjal. Hogyha az ember a munka, munkában töltött évei során kevesebbet keres, akkor alacsonyabb lesz a nyugdíja is. Tehát nem csak a munkavilágában eltöltött évek során diszkriminálják a szemét, hanem nyugdíjas korában is hátrányos megkülönböztetés áldozatává válik az 1999-es irányelvet tehát nem tartják be itt sem, és éppen ezért a spanyol bíróságokhoz kellene fordulni, azért, hogy a spanyol kormányt arra kényszerítsék, hogy az irányelvet beültesse, és az így beültetett törvényt alkalmazza is. Úgy tűnik, hogy ez egy általános gyakorlat Spanyolországban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak minden oka megvan arra, hogy egy szerződés szegési eljárást indítson. Adjuk mindezt tovább persze a foglalkoztatási szakbizottságnak, de látni kell, hogy ez itt mind a politika eredményeképpen jött létre, egyre több rugalmasságot, egyre több rövid határidejű szerződést akar a politika rákényszeríteni a munkavilágára, így az egyetemek világára is ugyanakkor a jogszabályokat feltétel nélkül be kell tartani. Köszönöm szépen! Emlékeztettem a kollégákat, hogy ma délelőtt a koordinátorok eszmét cseréltek a november 22-i meghallgatást előkészítendő, amely a bizonytalan munkaviszonyok vagy határidős munkaszerződéssel dolgozó munkavállalók jogainak védelméről szól. Ezt a meghallgatást a weben is követhetik. Ajánlom tehát a petenseknek, hogy kövessék ezt Valenciából, ha éppen ott vannak, több órát fog az igénybe venni, és nagyon érdekes előadóink lesznek különböző területekről. Általában ugye azt gondoljuk, hogy a cégek, mondjuk mint a McDonald's, erre is vonatkozott egy petíció, akik visszaélnek a munkajoggal ezen ilyen módon, de most már azt látjuk, hogy az egyetemek is így járnak el. Hát ez ellen fel kell lépnünk, ezt a jelenséget le kell küzdenünk. Ehhez pedig az Európai Bizottsággal válvetve kell dolgoznunk, hiszen nem engedhetjük meg, hogy intézményközi harc akadályozza azt, hogy eredményesen érvényesítsük az európai állampolgárok érdekeit. Ez abszolút prioritásunk kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, küldjük ezt el tájékoztatást gyanánt a foglalkoztatási szakbizottságnak, és ahogyan a bizottság képviselőjétől hallottuk, egyértelmű a diszkrimináció. Ezért arra biztatnám panaszosokat, hogy a nemzeti jogrendhez is forduljanak, hiszen itt a Nemzeti Bíróságon kell keresetet indítani a diszkrimináció tényállása ellen. Mi pedig visszatérünk erre az ügyre, miután a meghallgatást megtartottuk, és megnézzük, hogy a meghallgatástól gazdagodtunk, okosodtunk, és ezzel új pályára terelhetjük-e az eljárást. Én így gondolok, hogy eljárhatunk, egyetérte a szakbizottság velem. Kíváncsi vagyok az önök véleményére is, hiszen ez nem egy nagyon egyszerű eset, tehát kérem, hogy még egyszer, ha még van mondandójuk, ezt mondják el. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a szakbizottságnak ezt a hozzáállást, hogy mennyire fogadóképesek voltak a problémánkkal kapcsolatosan. Nagyon sokakat érint, és a diákeink számára is nagyon lényeges, és ők a jövőt jelentik. Az, amit mi tanítunk nekik és átadunk, úgy gondolom nagyon is pozitív. Ami az igazságügyi utat illeti, ehhez már folyamodtunk bizonyos esetekben, de kiderült, hogy önmagában ez nem fogja megoldani a problémát, mert csak utólag tudunk fordulni az igazságszolgáltatáshoz, amikor valami történik, mondjuk valakinek megszüntetik a munkahelyét. És túl sokan vannak, akiket ez érint, és ez a szakbizottság azzal, hogy nyitva hagyja a petíciót, az önök dolga, hogy milyen módon tudják napirenden tartani az ügyet. Számunkra ez nagyon sokat jelent, és nem csak jogi szempontból, mert az igazságügyi út bizonyos egyes esetekben segíthet, de az egész jelenséggel nem tudjuk így felvenni a harcot. Köszönöm. Persze, folytatjuk az ügy vizsgálatát. De ahogyan mondtam, szisztematikus visszaélésről van szó, ez nem egy egyedi eset, hanem igenis rendszerszerű. Úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell azt is, hogy a valenciai régió tájékoztatást kapjon a tevékenységünkről, de ahogy a Mariesz kollega mondtam, ez a jelenség nem csak Spanyolországra jellemző, hanem sok tagállamban tetten érhető, éppen ezért ez egy példaértékű eljárás, a probléma sokkal szélesebb körű. Az aténi vagy az Uppsalai Egyetemen is érvényes az, amit itt látunk. Tudom, hogy a valenciai közigazgatási hivatal képviselői itt van körünkben, és biztos vagyok benne, hogy figyeltek és tájékoztatják a regionális hatóságokat. Így járunk el? Rendben van. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a munkában. Tovább lépünk. Szintén spanyol petícióval van dolgunk nagyon fontos különböző spanyol petíciókat kezelünk ma. Ez a 0161 per 17-es petíció az LKB e banki gyakorlatairól. Susana Fernández és Alberto Arán Santander itt vannak, ők a panaszosok, megadom nekik a szót. Buenas tardes a todas y a todos. Y si me... Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, hogyha megengedik, akkor először is nagyon örülök, hogy az elnökségben nők ülnek. Nagyon örülök, hogy bemutathatjuk az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ezt a petíciót. A titkárság részéről és a parlament részéről is nagyon sokat tettek azért, hogy ideig eljussunk. A spanyol jogszabályalkotás esetében különösen meg kell említeni, hogy eszközöket kaptunk az a jelzálók ügyek megemlítésére. Mi úgy látjuk, hogy spekuláció történik különböző térségekben igazságtalan helyzetbe kerültek a spanyol fogyasztók Európa többi, többi részéhez képest. A kormányunk alkalmazza a megszorító politikára vonatkozó irányelveket, miközben figyelmen kívül hagyják az állampolgári jogokat, és időközben a bizottság pedig szankciókat vet ki az országunkra, ezért egyre rosszabb körülmények között élnek az e, állampolgárok. A pénzügyi intézmények megpróbálják elkerülni az Európai Bíróság ítéleteinek alkalmazását, megtagadják azokat az eszközöket, amelyek az a család gyakorlatokkal szemben védenék az állampolgárokat ezért szociális bizonytalanság jön létre, és kirekesztődnek egész, fam, egész családok. Energetikai szegénység, szegénység alakul ki a 21. század derekán. az ellen harcolunk, hogy utcára kerüljenek emberek, az e- a pénzügyi piacok e, gyakorlatai miatt. Az a szándékunk, hogy segítsünk e, azoknak a családoknak, akik elveszítik lakásukat, hogy új életet kezdhessenek. Ők azok, azok akik erőfeszítést tettek azért, hogy a bankok által elkövetett hibákat kiigazítsák, nem neki kellene a legnagyobb erőfeszítést tenniük. Több éve fordultunk az központi bankhoz, az Európai Ombudsmanhoz, és most a petíciós bizottsághoz fordulunk azért, hogy arra követ, kötelezze a központi bankot, a parlament, hogy a pénzügyi termékekkel kapcsolatosan szigorúbb elvárásokat vezessen be az átláthatóság tekintetében. Az LKB e és a magán pénzügyi szervezetek gyakran átláthatatlan eljárásokat indítanak, azt követeljük, hogy az EKB átláthatósági gyakorlatot kezdjen, azokkal az intézményekkel szemben, akik értékesítik eszközeit. Meg kell védenünk a fogyasztókat a bankok gyakorlataival szemben. El akarjuk kerülni, hogy még egyszer összeomlást okozzon a piacon az a jelzálogok helyzete. Tudnunk kell, hogy ez a pénz hová kerül, és az állampolgárok erőfeszítésének mi az eredménye. Köszönöm szépen. Siguiendo un poco con la línea. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatva, folytatva azt szeretnénk, hogyha a szakbizottság az EKB-től azt követelné, hogy adja meg az európai állampolgároknak a lehetőséget a pénzügyi eszközök áttekintésére. Az válság alatt sok család elvesztette lakhatását. Quieras crean el dinero de la nada a base de apuntes contables que antes estaba respaldado por reservas y hoy está respaldado por confianza en los mercados. Esto es a, a esto... Ahogyan a pénzügyi piacokon megjelent a spekuláció, ettől szenvednek a fogyasztók. Hatékony szabályozásra van szükség, és átlátható pénzügyi piacokra, az EKB-től meg kell követelni ezt a fajta átláthatóságot, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek. Az EKB az eladósodás elleni programjában foglalkozik a pénzügyi piacok problémáival fondos privados de inversión, fondos buitre, ante la complacencia de las autoridades bancarias y dejando en una posición de indefensión a miles de... A pénzügyi entitások eh, alkotmányellenesen járnak el. A befektetők képviselőit eh, megtámadják. Nagyon fontos, hogy megvédjék az állampolgárokat és a fogyasztókat is, ne csak a befektetőket. 2015-ben az ingatlankezelő intézményeknek adtak bizonyos hatásköröket. En su Real Decreto 2015 da estas atribuciones a las sociedades gestoras. Pero debemos saber que esta sociedad... Tudnunk kell, hogy ezek a társaságok nagy részben banki tulajdonban vannak. Tudnunk kell, hogy kik ezek a befektetők, megtagadják számunkra ezeket a jogokat. Minden eszköz, minden pénzügyi eszköz mögött ott áll egy család, aki az utcára kerül. Amikor megpróbáljuk felderíteni, hogy az spanyol bankok hogyan folytatják ezt az üzleti tevékenységet, falakba ütközünk. A bankok nem tulajdonosai a jelzálognak. Datos como hemos expuesto en la petición. Las entidades financieras tienen la obligación de informar de una manera regular. Rendszeres tájékoztatásra kötelezettek az pénzügyi intézmények az alapok teljesítményével kapcsolatosan. Misión es el derecho a la información, en defensa de nuestras casas, de nuestras familias. Meg kell védenünk családainkat, otthonunkat. Ezért vagyunk itt, köszönöm thank you very much, and I would like to invite uh, the Commission Köszönöm szépen. Erhát a bizottság uh, képviseletében, vagy Vilegász Mártos asszonyt kérem, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, Erhát úr beszél. Nagyon széles körű képet festettek erről a helyzetről. Én csak rövidre fognám arra, hogy a központi bank a spanyol értékpapír bizottságot arra szólította fel, hogy nyilvántartást vezessen minden információról, és a második rész pedig az, hogy információt szolgáltassanak azokról a termékekről, amelyeket az EBS-eket a jelzálog alapú termékeket rendelkezésre bocsátották. Tehát ezt nyilvánosságra kell hozni. Gondolom a petíciót benyújtó azért kíváncsi erre, hogy tudja, hogy egy hitel után befektetik-e a hitelnyújtás vonatkozásában a pénzt, és meg tudják-e magukat védeni a bíróság előtt, ha szükség van erre. Elképzelhető, hogy felmerül annak a kérdése, hogy a bankok továbbra is követelnek. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. A petíciót benyújtó teljesen jogosan mondta el, hogy már az, e, a központi bankhoz is fordultak ebben a témában, illetve az ombudsmanhoz. Mindkét intézmény azt válaszolta, hogy ezt az információt nem adhatja ki, nem a feladatuk. Sajnálatos módon én is erre a következtetésre jutottam, és mindjárt gyorsan elmondom, hogy miért. A központi bank állami szerv, és feladata, mint egyetlen felügyeleti szerv, hogy prudenciálisan végezzel ezt a feladatot olyan kompetenciák segítségével, amit az alapító rendelet biztosít számára. Nem lépheti túl ezeket a kompetenciákat, nevezetesen amikkel felruházták a központi bankot ebből a célból. Tehát a prudenciális bankfelügyelet, hitelintézet felügyelet a feladata kizárólag a spanyol pénzalapok jelzálog, kölcsönalapok, értékpapír alapok nem tartoznak a hatás körébe, elsősorban a bankokhoz tartoznak ezek. És csak így járhat el. Ami az említett alapokat illeti, a spanyol értékpapír piac, felügyelet és többi probléma az SSM rendelet értelmében nem lett ilyen felügyelő-felügyelő, mert a, ha jól értettem, azt szeretnék, hogy a központi bank a ö, spanyol ö, ö, felügyelőt szólítsa fel valamire, ezt csak a banki szférában teheti, mert az alap, az alapító rendelet nem ruházza fel más tevékenységre. Ez az első dolog hogy ez nincs a központ, az Európai Központi Bank kompetenciái között, és akárcsak más állami szerv, a, az Európai Központi Banknak is a törvények által biztosított keresek, keretek között lehet csak eljárnia, mert egyébként illegális tevékenységet folytatna. Mindazonáltal, és végighallgatva azt, amit a petíciót benyújtók most mondtak el, említették, hogy Tudni szeretnék, hogy végül is a jelzáló kölcsön hova kerül. Eladják-e, ha igen, milyen feltételekkel. Olyan kérdés ez, amely a primér polgári jog területére tartozik, csak nagyon korlátozott számú esetre. Itt az európai jogszabály nem lehet útmutató. Ami a második kérést illeti, hogy a, az Európai Központi Bank az ezen ágazatban vásárolt termékeiről információt szolgáltasson azok számára is, akik a hitel nyújtók, illetve akiket ez érint, mint magánfogyasztókat. Megint csak állami szervként lép fel itt az Európai Központi Bank, és vannak szabályok, amelyeket tiszteletbe kell tartania. Amikor ezeket a termékeket megvásárolja, úgy jár el, mint bármi más harmadik fél, amely ilyen termékeket vásárol. Nincs semmi olyan plusz kívánalom, hogy bármilyen információt szolgáltasson pluszban erről a termékről. Másodszorban Valószínűleg ez még az adatvédelmi, illetve az üzleti titok védelmi rendelkezésekkel ellentétes is lenne, mert a kereskedelmi lánc másik oldalán mindenkinek joga van az adatvédelemre és a magánszféra védelmére. A központi bank megint csak nem rendelkezik itt kompetenciákkal. Tehát, összegezve, nincs jogalap az Európai Központi Bank számára, hogy nyilvánosságra hozza ezt az információt, sem pedig arra, hogy a spanyol ö, felügyelőt arra szólítsa fel, hogy ö, információt szolgáltasson. Mindenképpen szükség van jogalapra ahhoz, hogy az Európai Központi Bank legálisan tudjon eljárni, egyébként nem tett semmi ilyesmit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, vegyenek részt a vitában. Máriász úr az első parancsoljon. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, először is szeretném megköszönni spanyol barátainknak, hogy felvetették ezeket a kérdéseket. Két dolog van, két teljesen külön dolog. Az első az Európai Központi szerepére vonatkozik, mint befektetőre, illetve mint felügyeleti hatóságra. A második pedig a nem teljesítő hitelek, az úgynevezett toxikus hitelek, amelyek minket érintenek. Többször elhangzott már, hogy itt gyakorlatilag érdekellentétről van szó, mert egyrészt felügyeleti szerv, a központi bank szervez, felügyeli a legtöbb nagy bankot, a spanyol bankokat is. Ugyanakkor befektető, mert befektetési termékeket vásárol fel. De hát nem lehet négy kalapot tenni az embernek az egyetlen egy fejére, itt valamilyen érdekellentét van. Amikor úgynevezett kvantitatív easingről van szó, tulajdonképpen mi történik? Felvás, felvásárolják az állami és magánadóságokat. És ahogy gyakorta elmondják nekünk, a kérdés az, hogy hogyan teszik ezt. Ott van például a görög bank. Görög bank nem rendelkezik úgynevezett kvantitatív easinggel. Azonban 2015 és 16 között kiadott egy csomó pénzt. De honnan találta ezt a sok pénzt? Aztán, ami az államkötvényeket illeti. Mi a válasz erre? A kérdés az volt, hogy milyen magánbefektetései vannak Görögországnak, a Deutsche Bank is kivásárlásra került, mert problémás volt. De hát azt mondták, hogy ó, nem tudunk ilyen információt szolgáltatni, mert védeni akarják a befektetőket. De hogyan fogják tudni akkor azt, hogy ez a kvantitatív easing melyik cégeknek segít. Mert tegyük fel, Spanyolországban a Központi Bank és az Európai Központi Bank csak öt nagy bank államkötvényeit vásárolja fel, és senki másét. Átláthatóságra kell, lenne szükség, hogy tisztálásunk ebben a kérdésben. Görögországban, a Görög Nemzeti Bank esetében kiderült, hogy vásároltak Európai Központi Banki államkötvényeket, és ez befolyásolta aztán a négy nagy regionális ö, ö, repülőtér helyzetének alakulását Görögországban. És memorandumot adtak ki Görögországra. Nem tudom, miről beszél itt a bizottság. Alapvetően tisztába kellene tenni mindent. Az állami pénzeket hogy használja az Európai Központi Bank, a Spanyol Központi Bank vagy a Görög Központi Bank? Ez az első dolog. Aztán, ami a magán ö, adósságokat illeti, ezeket olcsón adják el. És aztán mi történik velük? És aztán az embereket kipakolják az otthonaikból. Láttunk már ilyet Spanyolországban is, meg Görögországban is, hogy az embereket kipakolták a saját otthonaikból. És attól tartok, hogy Spanyolországban úgynevezett internetes árverésekre kerül majd sor. És persze a hitel rendelkező nem tudja, hogy mi történik a hitelével, hogy aztán nyomon kövesse az eseményeket. Szóval hihetetlen dolgok történnek, mert eh, a magánbankok segítettek eh, Spanyolországban, 50 milliárdot adtak, Görögországban is ennyit kaptak, de ki adta ezeket a pénzeket? Alapvetően ezek eh, spanyol és görög adófizetők pénzei. Egy csomó megszorításnak köszönhetően jött össze, legyenek ezek fizetések, vagy nyugdíjak, és hát ugye az emberek nem tudják, hogy most ezek a pénzek hogy mozognak. Végül vannak persze válaszaink és megoldásaink. Ciprusban, hagybank egy magánszemély hitelét eladja, például 1000 euróért egy jelzálók kölcsön esetében, és úgynevezett stressz alapokba helyezi 3000 ért, akkor a banknak a kölcsönadót meg kell kérdezni, hogy ki tudja ezt fizetni, és kiváltani elzálogot. De ez nem történik egészen így mindenütt, úgyhogy vannak megoldások. Mi javasoltuk, hogy hozzunk létre egy alapot, hogy mentsük meg azokat, akik Görögországban adósok. És így lehetne egy harmadik úgynevezett memorandum csomag, és pénzt biztosítani így számukra, hogy megvásárolhatják, megvásárolhassák az úgynevezett distress fund segítségével a jelzálók hitelüket. Azt reméltem, hogy ez megoldódik. Tehát úrnak gratulálnom kell, mert Draghi úrnak levelet küldött, és tiltakozik az Európai Központi Banki Politika ellen. Mert új szabályokat hoztak, amelynek értelmében ezeket a ö, toxikus hiteleket eladhatják. És mindjárt befejezem. Ugye ez maradhat öt évig a mérlegben, Ezek fogyasztói hitelek, gyakorlatilag kölcsön hitelek, de hát ezeket Drági úr nem döntheti el egy tolvonással, és szerintem mindannyiunk véleményét tükrözi ez. Az európai jogalkotóknak kell ezt megvizsgálnia. És hogyha ez így megy tovább, ebből intézményközi válság lesz, mert az Európai Parlament is kompetens abban, hogy megvizsgálja, hogy mi történik ezen hitelekkel. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy az Európai Központi Bank képviselője nincs itt, hogy elmondja a véleményét, úgyhogy javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót először is, és másodszorban tájékoztassuk a gazdaság és monetáris szakbizottságot és Tajani elnököt személyesen, mert úgy gondolom, hogy ez a petíció pontosan megfelel annak a levélnek a tartalmának, amelyet Drági úrnak küldött. És hívjuk el a központi bank képviselőjét, mert valamilyen választ kell, hogy adjon erre. Alapvetően független testületről van szó, de semmiféle ellenőrzés alá nem lenne szabad, hogy kerüljön. Köszönöm. Ábjon asszony. Köszönöm szépen. Valóban Spanyolországban a lakhatási probléma komoly, súlyos probléma, és valódi tragédiákat idéz elő, amikor a családok egész életük megtakarítását veszítik el, és előfordult, hogy valaki a saját életét is elvette az ilyen fejlemények miatt. Az Európai Bizottság remélhetőleg az európai állampolgárok mellé áll, és nem a piacok és a pénzügyi erők, hatalmak mellé. Az Európai Bizottság elmondta, hogy nem az ő hatásköre mindez, hanem az EKB, e, de ezek szerint az EKB illetékessége is, vagyis senki nem illetékes ebben az ügyben. Azért ez egy kicsit furcsa, mert van egy európai irányelv az fogyasztóvédelemről, vagy az Európai Bank, a Központi Bank, vagy pedig az Európai Bizottság felelős azért, hogy az fogyasztótájékoztatásáról szóló irányelv teljesüljön. Hogyha az átláthatóság nem teljesül, és a és az ügyféltájékoztatás szabályai, akkor eljárás kell indítani, és a spanyol államot megbüntetni. Szerintem ez elsősorban a bizottságra hárul ez a feladat. Pontosan ezt az átláthatóságot sürgetik a kérelmezők. Ők nem azt kérik, hogy ne adják el ezeknek az alapoknak az ő jelzálokukat, ők csak tudni szeretnék, hogy ki a tulajdonosa az ő jelzáloguknak. Azt akarják el kerülni, hogy egész családok kerüljenek az utcára. Ez valós felelősség, és az Európai Bíróság illetékessége, hogy az irányelv teljesüljön. Én az Európai Bizottsághoz fordulok ebben a tekintetben, hiszen az ő feladata, hogy az irányelveket betartassa, többek között a spanyol állammal is. És az asszonyhoz is van egy kérdésem. A petíciós bizottságnak van-e lehetőség arra, hogy az LKB-höz forduljon? Mert így talán eh, tudnánk tenni valamit, vagyis hogy az Európai központi bankhoz fordulnánk, és feltárnánk ezt a helyzetet, hogy az ő jelzálogát így értekesítik, és hogy az e-, ügyfelek nem férnek hozzá ehhez az információhoz. Tehát ezen a két úton indulnék el, eh, hogy eh, megkeresnénk a központi bankot, illetve kérdést tennénk fel az Európa, a spanyol államnak, hogy miért nem felel meg az európai irányelvnek. Tehát az LKB-t e tájékoztatnánk erről a helyzetről, és felvennénk a hatóságokkal a kapcsolatot tájékoztatnánk őket erről a panaszról, erről a petícióról. Ez volna az én javaslatom. Ennyi. Köszönöm. Excellent. Would the petition... Nagyszerű. Kérdezem, hogy a panaszosok kérik-e még a szót, miután meghallgatták a kollégákat? Tessék. Sí, eh, nos, nos han dado eh, la respuesta. Igen, a bizottság válaszát megkaptuk. Egyetértünk nem értünk egyet semmivel, amit a bizottság mondott. Lehet, hogy nem jól fejeztük ki magunkat, nem értettük meg egymást, ők legalábbis nem értettek meg minket. Ennek a petíciónak az alapja egy európai irányelv, a 2013-as, amely az Európai Központi Bank felügyeletéről szól. Ebben az irányelvben vagy rendeletben a prudenciális felügyelet keretében előírja ezeket az ellenőrzési fázisokat, amelyeket mi is sürgetünk. Együttműködést ír elő ez az a spanyol központi bankkal, illetve fogyasztóvédelmi követelményeket is támaszt. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság ezzel az irányélvel pontosan arra hívta fel az LKB-t, hogy tegy, hozza nyilvánosságra ezeknek az vagyonkezelő cégeknek a nevét és az értékpapírosított jelzálogokat. Ezek a kezelő cégek olvashatatlan dokumentumokkal dobol, dobálóznak, és olvashatatlan fénymásolatok alapján kellene feltárni ezeknek a, ennek a több ezer jelzálognak a sorsát. Mi csak azt követeljük, hogy az európai jogszabályoknak szerezzenek érvényt. A 1024-es per 2013-as rendeletről beszélünk tehát. A petíció felsorolja az érveinket, szerintem ezek igenis súlyos érvek, és mindehez a rendelethez kapcsolódnak. A harmadik cikk a hatóságok, a szabályozó hatóságok közötti együttműködésről beszél, az LKB-ről, illetve az értékpapírfelügyeletről és különböző más hatóságokról. Az 57-es cikkben pedig arról szól, hogy az Európai Parlament felügyeli ezt a tevékenységet. Nem bíróságokról beszélünk, és ráadásul alapvető jogok sérülnek, különösen a 42-es cikk értelmében a dokumentumokhoz való hozzáférés joga, 38. cikk az fogyasztóvédelem és az tájékoztatás joga. Érthetetlen a bizottság válaszában, hogy úgy beszél az európai szabályozóról, mint egy másik vásárlóról, mint egy hétköznapi fogyasztóról, Közben ott van az egész jogszabályoknak egy egész sora, amely támogatja a mi petíciónkat. Köszönöm. Thank you. I would like to... Köszönöm szépen. Felszeretném hívni figyelmüket arra, hogy ezzel a petícióval mit teszünk. Ez egy nagyon komplex anyag, ezért az Ekon szakbizottsághoz fordultunk, és véleményüket kértük. Kezemben van most a válasz, ezt önök is megkapták ezt körbeadták az ülésteremben, mindenkihez eljutott. Ezt fel szeretném olvasni. Idézek belőle egy picit. Amióta a petíciót megfogalmazták, jelentős változások történtek a szekuritázáció, tehát az értékpapírosítás területén az Európai Parlament, a tanács nem olyan régen inf- lezárta az informális háromoldalú tárgyalásokat annak érdekében, hogy az értékpapírosítási rendeletet első olvasatos eljárásban el- elfogadják, és ez a petíció benyújtóinak legfontosabb aggájára választad, hogyha ez 2019. január 1-én hatályba lép. Ez a megállapodott szöveg, igaz, hogy még e, e, előzetes, de októberben szavaztunk erről a szövegről a parlamentben, és ez következő újításokat tartalmaz. Egyrészt megerősített átláthatósági szabályokat, amelyek a spanyol törvény 34. cikkén túlmutatnak. Az 5 per 2016-os törvényről van szó. Valamint az értékpapírosítási rendszer létrehozása, ahol a piaci szereplők hozzáférnek az információkhoz, többek között a hitelekre vonatkozó információkhoz. Hát ez egy igazi innováció, ezt kijelenthetjük. Kollégám Roberto Gualtieri, az Econ elnöke írta alá ezt a levelet. Nos, mindezt figyelembe véve, nem Marias úr kér még szót, vagy lezárhatom a mondandómat? Akkor lezárom mondandómat. Tehát javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és egy új levéllel forduljunk az Európai Központi Bankhoz, hivatkozva az Ekon szakbizottság véleményére, és hívjuk meg az LKB képviselőit a szakbizottság ülésére. Nem hiszem benne, hogy eljönnek, de hát mindig helyes, hogyha megőrizzük az udvari és hangvételt, ezt már többször mondtam. Az LKB-re az LKB rendelet vonatkozik, ez teljesen világos, de mi csak így járhatunk el, és így tehetünk tanúbizonyságot arról, hogy a pettenseket, a panaszosokat abszolút komolyan veszük. Ahogyan Alviola asszony mondtam, Felvehetjük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, eljuttatva nekik a levélforgalmunkat is. Maria úr, miért kéri a szót? Köszönöm szépen. Egyetértek önnel, elnök asszony. Egyetértek, hogy az EKB-nak, az Európai Központi Banknak írjunk levelet. Ám Gualtieri kollégánk válaszából azt hallom ki, hogy jelenleg egy konzultációs fázisban vagyunk. Ezért fontos volna, hogy a bizottság még egyszer eljöjjön közénk és világossá tegyen a panaszosoknak, hogy igenis működik az ellenőrzés, hiszen az LKB nem ellenőrzés nélkül működik egy nyilvános vitában, mely az egész weben követhető, fontos, hogy hallják, a, hallja a széles közvélemény, hogy mit mond a bizottság, mit mond az LKB. Mi vagyunk az állampolgárok képviselői itt a parlamentben, tehát a panaszosok jelenléte során és a szakbizottsági tag résztvevőim jelenléte során mondjuk meg a mi a helyzet, írjuk le a helyzetet pontosan, és tegyük világosan, hogy nem a bankok oldalán, hanem az állampolgárok oldalán állunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek Brüsszelben, biztonságos jó hazautat kívánok Önöknek, a petíciót nyomon követjük a lehető legjobb tudásunk szerint. Most pedig már is tovább lépünk a 2013-91-es petícióról, ez is az LKB átláthatóságról szól, a panaszos nincs jelen, ám a bizottság jelen van. Ilyen módon tehát örömmel adom a szót Iván Sebastiánnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Um, I would like to, to, to thank this committee for giving us the opportunity to, to represent the commission. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy a bizottság nevében a petícióról szólhatok. A petíciót benyújtók azt kérték, hogy a ö, nyilvánosságra hozzák a saját szerzetén és alkalmazatainak javára folytatott pénzügyi tranzakciókat. Az ilyenfajta tranzakciókról az EKB alakmokmányáról szóló negyedik jegyzőkönyv 24. cikke kifejezetten rendelkezik. Azt is szerette volna, hogy az elmúlt tíz évben az LKB e alkalmazottainak javára folytatott pénzügyi tranzakciók összegét, illetve az érintett alkalmazottak számát is nyilvánosságra hozzák. 2014 márciusában is kapott a bizottság erről illetve küldte el a bizottság a válaszát. Az Európai Központi Bank, Központi Bankok Európai Rendszerének Alapotmánya 21. cikke értelmében az LKB és a Nemzeti Központi Bankok igazgatási célokból vagy személyzetük részére végezhetnek műveleteket. A bizottság nem rendelkezik a petíciót benyújtó általkért információval, kéri a petíciót benyújtóját, hogy a központi bankkal együtt kövesse nyomon ezt az esetet. Még mindig jó áll az, amit a bizottság válaszolt. 2012 áprilisában az ombudsmannal együtt a bizottság válaszolt helyesen erre a kérdésre, és az ombudsman azt javasolta, hogy konkrétan a központi bankhoz forduljon információért. Köszönöm. Since the petitioner is not here, it's... Mivel nincs itt a petíció benyújtója, Mariász úr öné a szó parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nos, az adott petíció vonatkozásában a központi bank felvételére vonatkozik. A központi bank nem úgy, mint más Európa Uniós testület, nem állandó munkaerőt vesz fel egy versenyvizsga segítségével, nincs közvetlen információ, egyszerűen arról van szó, hogy ideglenesen vesz fel két-három-négy évre embereket, és nincs egyáltalán átláthatóság. Úgyhogy További információra van szükségünk, mert biztosak akarunk lenni abban, hogy milyen feltételek mellett, milyen kritériumok alapján vesznek fel a központi bankhoz dolgozókat. Főleg olyan posztokra, akik óriási döntéseket hoznak Európa számára. Ne felejtsék el, sajnálatos módon a legerősebb intézmény vagy testület az EU belül az Európai Központi Bank. És ezen bank döntései az állampolgárokat, a foglalkoztatottságot, a szegénységet érintik. Úgyhogy, ha nincsenek feltételhez kötve a felvételek, ezt egyszerűen nem lehet megtenni, mert nincs átlátható eljárás. Ami a második felvetést illeti, mi történik az olyan programokkal, amelyek úgy működnek, mint a forgóajtó azok, akik egyszer ott dolgoztak a központi banknál, aztán majd a magánbankoknál tevékenykednek a továbbiakban, amelyeket a központi banknak kell ellenőrizni. Tehát jó lenne, itt lennének. Úgy érzem, nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és egy másik parlamenti bizottsággal is egyeztetnünk kell, hogy vizsgálják meg a kérdést, mert nagyon komoly kérdésről van szó, nagyon sokan ö, tettek bejelentést, a sajtóban is megjelent ö, a felvételi körülményekről, a munkabérekről, és egy csomó e, összeegyeztethetetlen dologról, amelyeknek mind-mind nyilvánosságra kell kerülnie. Köszönöm. Akkor a következőképpen járunk el. Nyitva hagyjuk a petíciót, és tisztázást kérünk olyan kérdésekben, amelyek nem eléggé világosak, és továbbra is felmarad a kérdés, hogy voltak-e tranzakciók a bank alkalmazottai számára. Úgyhogy várjuk az információt, hiszen hozzá kellene férnünk a dokumentumokhoz, és az ECON is, amivel most foglalkozik, nem soká a plenáris elé kerül szavazás céljából. Úgyhogy, ha megjön a válasz, meglátjuk, hogy mit tehetünk, de egyenlőre azt hiszem, hogy ennyi, amit tehetünk, és ebben meg is állapodhatunk. Köszönöm szépen. Akkor a következő kérdés következik a 683-as petíció, ez is az LKB-t érinti, a petíciót benyújtója nincs, a bizottság viszont igen, úgyhogy kérem tájékoztasson minket erről a rendkívül bonyolult ügyről. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A panaszos az LKB alacsony politikáját panaszolja azt mondja, hogy a megtakarítók kárára hajtja ezt végre, és úgy gondolja, hogy az alacsony kamatpolitika a monetáris értékbe való vetett bizalom elvesztéséhez vezet. Azt is felveti, hogy a jelenlegi LKB politikát meg kell változtatni, azért, hogy új lendületet, a növekedés lendületét adják a gazdaságnak. Az Ekon szakbizottság válaszolt a petíciós szakbizottságnak 2017 áprilisában, és a bizottság egyetért az Econ által adott válaszsal. Csak néhány szempontot szeretnénk kiemelni. Ez a petíció az EU, az Eurózóna monetáris politikájára vonatkozik. Nos, a monetáris politika az EKB kizárólagos hatáskörébe tartozik az Európai Bizottság, teljes egészében tiszteletben tartja az Európai Központi Bank függetlenségét. Az EUMS 130. cikke szól erről, és a bizottság, mint a szerződések őre természetesen a szerződés minden betűjét és cikkét tiszteletben tartja. Az Európai Központi Bank elszámolással tartozik az Európai Parlamentnek. Az Ekon szakbizottságban a monetáris párbeszéd keretén belül Drági elnök többször beszámolt az alacsony kamatpolitikáról, politikáról, illetve az Európai Parlament egy saját kezdeményezésű jelentést is készítette erről a kérdésről, és egy sor parlamenti képviselő kérdésére is válaszolt az LKB. A bizottság megerősítheti tehát, hogy itt kizárólag az LKB hatásköréről van szó, a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, ezért javasoljuk, hogy a petens, a panaszos az LKB-hez forduljon petíciójával. Köszönjük szépen! valóban megkaptuk az LKB e választ. October. I have it in my hand, you have it. Október 10-én mindenki megkaptam. Hát ez egy hosszú levél, amelyben az LKB, e az Európai Központi Bank egy sor elemét kiemeli az alacsony kamat politikának, válaszol a transzparencia, az átláthatóság kérdésére, a, a parlamenti képviselő kérdésére elmondja, hogy alelnöke minden évben megjelenik a parlament előtt be, bemutatva az éves jelentéseket. 2014-ben egy sor intézkedést vezettek be, amely a kvantitatív könnyítés, a kvantitatív easing -e részét képezte. Én úgy gondolom, elolvasva ezt a levelet, mielőtt elmondom, hogy én úgy gondolom, hogy itt most egy kis szünetet teszek, és meghallgatjuk Marias kollega véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nekem nem véleményem sem, mint egy kérdésem van itt. Mindketten, a, mindkét petícióról azonos időben nyitunk vitát, vagy pedig tehát a 429-es petícióról is vitázunk most, vagy pedig csak az elsőről? A 676-os és a 429-es petíciót igenis egyben kezelhetjük, hiszen egy témát vitatnak meg, és akkor úgy látom, hogy Marias kollega kéri a szót, a többi kollega pedig már nincs is itt. Ilyen módon, tehát Marias kollégának adjuk meg a szót, könnyítve ezzel e, magunkon is, de előbb a bizottság kommentálja 429-es petíciót. Köszönöm, elnök asszony! A 676-os petíció hasonlít a 683-asra, hiszen a petáns itt is a monetáris politika kára tesz panaszt, illetve azt panaszolja fel, hogy a megtakarítók, a betétesek kevés hasznot hasz kapnak a betéteik alapján, és az 500 eurós pénzjegy alkalmazására is panaszt tesz, és Éppen ezért egy olyan jogszabály elfogadására tesz javaslatot, amely megakadályozná az LKB destruktív monetáris politikáját, végezetül pedig a panaszos azt is írja, hogy Németországot arra kényszerítették, hogy belépjen az EU-ba és a monetáris unióba, és különböző szerződéseket írjon alá. Nos, ahogyan kollégám mondta, itt az LKB kizárólagos hatáskörével van dolgunk, ezen felül a pénz jegyek kiadása is kizárólag az LKB körébe tartozik. Tehát a bizottság nem szólhat hozzá ehhez a kérdéshez. Arra a tényre pedig, hogy Németországot a szerződések aláírására kényszerítették volna, Nos, mi az európai szerződések őrei vagyunk az Európai Bizottságban, nem tartozik feladatunk köré, hogy egy ilyen kijelentést bármilyen módon is kommentáljunk. Jaja, mondja az elnök. Hát erről el tudom képzelni, hogy sokaknak sokféle véleménye van, de most Marias képviselőt hallgatjuk meg. A 676 és a 683-as petíciókról. Köszönöm szépen! Elnök asszony. Itt az LKB valuta politikájáról van szó, mindhárom petíció szólítja meg ezt a kérdést. Én nem értek egyet azzal, amit a petíció benyújtói mondanak, megvan a véleményük, a saját véleményük, úgy látják a kérdéseket, ahogyan látják. De, de, de, itt a valuta politika, a monetáris politika kialakításáról van szó. Vannak például a déli tagállamok közül olyan országok, akik az LKB politikájával nem értenek egyet, de hát először azt kell megértenünk, hogy ez nem az LKB kizárólagos hatásköre, hanem az európai központi bankok rendszerének két kizárólagos hatásköre, és ezen rendszerhez tartozik az EKB is. Azt hiszem, hogy itt félreértés áll fenn közöttünk. Úgy gondolják, hogy az európai monetáris politika drági polit, monopóliuma. Nem. Ez az európai központi bankok rendszerének monopóliuma. Ez egy központi rendszer, de a rendszerben a különböző nemzeti jegybankok vesznek részt. Az Európai Valuta Unió pedig rendszerben vannak erős nemzetgazdaságok és olyanok, akik bizony lemaradtak az utóbbi időben. A három hónappal ezelőtti gazdasági párbeszéd keretén belül fel is tettem ezt a kérdést az LKB képviselőinek. Jelesül, hogyan lehet egy egységes pénzpolitikát folytatni olyan országok számára, akik egészen más fejlődési szinten állnak. Eh, Más-más gazdasági fázisban vannak. Most hasonlítsuk csak össze Németországot Görögországgal, vagy Olaszország, Olaszországgal, amely utóbbi két országban a munkanélküliség súlyos probléma. Úgy gondolom, hogy ennek a ténynek a fényében az eurozónát és az eurozónát meghatározó szerződéseket egyszer módosítanunk kell majd. Az LKB rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyeknek segítségével a gazdaságot élénkíthetné. De Azon országok, amelyek gazdaságilag le vannak maradva, akik gazdasági problémákkal küzdködnek, akik például a védelmi hálóra szorulnak, az európai pénzügyi védelmi eszközökre szorulnak, rende, ezeknek országoknak rendelkezniük kell azzal a joggal, sőt rendelkeznek is, hogy az LKB-ben elfoglalt részarányuk keretén belül a közös pénzpolitikát megfogalmazza. Görögországnak csak 2%-os részesedése van, tehát a görög jegybank 2%-ig független, 2%-ban független monetáris politikát folytathatna. 2%-ig, tehát, hogyha most ezt tovább gondolom, nem kellene a központi ukázt követni, hanem a gyengébben teljesítő országok gazdaságát érvényesítő monetáris politikát lehetne folytatni. Lehet, hogy már ez is segítene, nem tudom, két százalékban nem tudom, hogy ez működik-e. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a petíció igenis nagyon fontos, hiszen a bennünket foglalkoztató kérdéseket állítja a figyelem homlok terébe. Jelesül. Hányadán is állunk az eurozónával? Hogy működik az eurozóna? Hiszen az eurozónát ma a német gazdaság érdekei határozzák meg, a Németország irányítja az eurozónát. Tudom, hogy nem értenek sokan egyet azzal, amit én mondok, de én magammal egyetértek. Én egyetértek azzal, amit mondok magam. Úgy gondolom, hogy a petíció ezen oknál fogva nagyon is érdekes, nagyon is fontos, nem csak a, a monetáris politika miatt, hanem azon a struktúra miatt is, a, a, amelyel a monetáris politika rendelkezik. Sven Gigold az Ekomban felvetette azt a kérdést, hogy hogyan lehetne nagyobb átláthatóságot biztosítani az Európai Központi Bankban. Ceterum Cenzeu úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartani. E kérdéseket meg kell vitatni, párbeszédet folytatni kell, kitekinteni kell, hogy hogyan lehet a monetáris politika keretfeltételeit átalakítani a jövőben. Olyan petíciók ezek, elnökasszony, amelyek minnyájunkat megszólítanak, amelyek abszolút vitálisan fontos kérdéseket érintenek. Így döntöttünk tehát a 91-es és a 161-es petíció kapcsán is, én úgy gondolom, hogy ezt a petíciót igenis le lehetne zárni, hiszen az átláthatósági kérdésekről a korábbi petíciók szólnak, és ez a petíció, meg a következő két petíció lezárható volna. A 676-osat nyitva lehetne tartani. A 676-osat nyitva lehetne tartani, mondja Marias képviselő, Ez elég érdekes. Az egyoldalú és antidemokratikus monetáris politikáról. Hát ezt nyitva lehetne tartani, elnök asszony, a másik kettőt le lehetne zárni. A 673-as, a 676-os, valamint a 429-es petíciót szerintem lezárhatnánk, a 673-asat és a 676-osat, a 91-eset és a 161-eset közösen kezelhetnénk. Aha. Elnézést, elnök asszony. A legutolsó petíciót nyitva kell tartani, hiszen itt az alapjogok védelméről van szó. A 429 per 2017-es petícióról beszélek. Hát ezt nyitva kell tartani, elnök asszony, hiszen itt fogyasztójogról, az állampolgári jog, jogok kérdéséről van szó, ez a kérdés nagyon fontos, ezt nem lehet szűnyeg alá süpörni erről vitát kell folytatnunk. Még egyszer mondom, a 429-esről egyébként nem is hallottam semmit a bizottságtól, hát akkor um, meghívom a bizottságot, hogy a 429-ről is nyilatkozzon meg. Azaz kérem a bizottságot, hogy szó, mondja a véleményét 429-es petícióról. Tessék, bizottság. Köszönöm szépen hogy néhány gondolatban összefoglaljam, az Európai Parlament felhívja az Európai Parlamentet, hogy mondjon véleményt az olyan ügyekben, amelyek a véleményezés szerint az alapvető jogokat sértik az EKB részéről. Az hitelintézmények szembeni követelményeket sérti az LKB e a petíció szerint. Igen, the, the Commission considers that this is a question which deals with the implementation of monetary policy. Mr. Marias. Uh... Marias úr és uh, uh, elmondta, hogy az uh, a nemzeti központi bankok feladata a végrehajtás ezen a területen, az eurozóna monetáris politikájának kialakítása az EKB feladata, és ebben az ügykörben független és a bizottság ezt tiszteletben is tartja, ezért úgy gondolja a bizottság, hogy az EKB-hez kellene fordulni ebben a kérdéskörben. Köszönöm. Pont ezért gondoltam, hogy nagyon jó ok lenne ez arra, hogy lezárjuk. Máriász úr, ön hogyan gondolkodik erről? Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy az utolsó petíció, amit a petíció szerzője benyújtott ebben a formában. Ez ehhez kapcsolódik, hogy az MPL-ekkel kapcsolatosan Drági úr milyen eh, intézkedéseket kíván tenni. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει επιστολή. Az elmúlt napokban eh, Pontosan eh, ezzel kapcsolatban történtek fejlemények. Tajani úr egy levelet is intézett, úgyhogy szerintem csak eh, a 683-at kellene lezárni, a többit pedig nyitva hagyni, és eh, levelet intézni az EKB-hez hivatkozva az emberi jogokra, illetve alapjogokra. itt a parlamentben pontosan ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és az állampolgárokat is ez foglalkoztatja. A 683-at valóban le lehet zárni, a többi ügyben pedig az EKB-hoz kellene intézni egy levelet. Tehát akkor a 683-at lezárjuk, a többit pedig nyitva hagyjuk. Miközben kivárjuk a plenáris szavazását, ami néhány nap múlva kerül sorra, és majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. De még nagyon sok feladatunk van az LKB-vel kapcsolatosan, különböző ügyekben. Mint korábban is már ezt kifejtettem. Jó, akkor az LKB-s ügyeket ma zárjuk le. Egyébként is bezártak a bankok de akkor az euróval bajba kerülünk. Minden esetre nézzük a 20. pontot. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy mindent megtettek ezen nagyon összetett kérdések tisztázása érdekében. Vissza fogunk térni erre az ügyre. Nincs bennem e felől kétség. Az alapvető jogok helyzetével kapcsolatos 2016-os éves jelentés Rebega úr az előadó, üdvözlöm Önt, Önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, mint Önök is tudják, az emberi alapvető jogokkal kapcsolatos éves jelentés a PETI bizottság napirendjén van minden évben. A Libe bizottsága vezető bizottság, és eh, nagyon eh, tartalmas véleményt készítenek. Úgy gondoljuk, hogy a PETI bizottságnak is eh, lehetne hozzáadott értéke ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, vagyis hogy az alapvető jogokra vonatkozó ügyeket összefoglaljuk, amelyeket 2016-ban beküldtek hozzánk. Szeretném figyelembe venni azokat a kérdéseket, amelyeket ezek a petíciók megfogalmaznak, Ezer, több mint 1500 petíciót kaptunk 2016-ban, 254, vagyis 16 foglalkozott alapvető jogakkal, eltérő ügyekben, mint a mozgásszabadság, vagy fogal, ezzel szomszédos jogok, illetve az szólásszabadság, vagy a nemek közötti egyenlőség. Mivel terjedelmi korlátok vonatkoznak a véleményre, nem tudtam mindegyik petíciót megemlíteni, hanem válogatnom kellett. A következőket emeltem ki a véleményben. Először is a Brexit hatására sok panasz érkezett olyan európai állampolgároktól, akik az Egyesült Királyságban élnek, és aggódnak amiatt, hogy az európai állampolgárságukat elveszítik, és csorbul szabad mozgásuk joga. Ez a tárgyalások során a tárgyaló csapat számára prioritást jelent. Sok panasz foglalkozott az a fogvatartottak jogaival és körülményeivel, de mivel ez tagállami hatáskör, a tagállamokat kellene erre ösztönözni, hogy javítsák a fogvatartási körülményeket. A gyerekjogok köre egy másik fontos kérdés. Meggyőződésem, hogy a gyermekeknek joga van védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a legfontosabb prioritás az ő jólétük biztosítása érdekében a tagállamokban. Prioritás kell, hogy legyen a gyerekek érdeke, legjobb érdeke, és megfelelő döntéseket kell hozniuk a tagállamoknak. Sok petíció foglalkozott a szociális biztonsággal, mint például a szociális ellátások hordozhatósága vagy a kezeléshez való hozzáférés. 2016-ban a Peti Bizottság egy workshopot is rendezett az egészségügyi ellátáshoz és gyógyszerhez való hozzáférés témájában. Sajnálatos, hogy nagyon sok tagállam nem fér hozzá gyógyszerekhez, gyógyellátáshoz. Ebben a tekintetben együttműködésre van szükség, már ami az árakat, az információcserét illet, illetve a költségtérítéseket. Nagyon fontos az a környezetvédelem témája, illetve integrált politikákra van szükség a fenntartható fejlődés érdekében is. Nagyon sok petíciót kaptunk pontosan e témakörökben, nagyjából 17%-ot tesz ki ez a petíciókon belül. A nemek közötti egyenlőség is fontos téma, illetve a szólásszabadság, illetve az információszabadság a jogállamiság és a demokrácia szempontjából ezek alapvető érvényű jogok, és nem szabad őket korlátozni. A fogyasztóvédelem szintén olyan jog, amelyet az alapjogok kartája megfogalmaz, és több petíció témája volt 2016-ban, különösen banki kölcsönök tekintetében. Elnök asszony kollégák, nagyon remélem, hogy a véleményemet pozitívan látják, megszavazzák, és remélem, hogy javítja ez az európai polgárok életminőségét. Egyébként három óráig, október 16-a három óráig benyújthatják a módosítóikat. Köszönöm. Sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk ezen a késői órán. Van itt valaki, szeretne szót kérni, nem? Akkor már csak én maradtam. És én pedig a bizottság képviselőjét, Stockwell asszony szeretném felszólítani szólásra. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Rebega úrnak a véleménytervezetet. Az ön által felvetett kérdések mind nagyon fontosak. Sokat említett, valóban ez a valóság az EU-ban az alapjogok védelmének területén még sok tennivalónk van. A Libe Bizottságban a vonatkozó jelentést tárgyaltuk a mai napon. Annyit szeretnék hangsúlyozni három fő üzenetben, amelyeket a bizottság délelőtt megfogalmazott, hogy először is uniónk alapja értékeink, és a kárta jogilag kötelező, nem kívánságlista, kötelező a tagállamok és az intézmények számára. Másodszor a bizottság érvelésének fontos része volt, hogy a külső független felügyelet nagyon fontos. A jelentés kiemeli a nemzeti bíróságok, illetve az Európai Bíróság szerepét, valamint az emberi jogvédők, az egyenlőségi testületek, emberi jogi szervezetek és a civil szervezetek szerepét. Végül pedig a bizottság hangsúlyozta, hogy az alapvető jogok, és erről beszél a karta eh, témájában készült jelentés, is, vagyis a szociális jogokkal, az eljárás jogokkal kapcsolatosan vannak előrelépések, lettek új jogszabályok is, illetve vannak bizonyos konkrét kérdések, amelyekkel kapcsolatosan több erőfeszítésre van szükség, nemek között egyenlőség, romák diszkriminációja, migráció, gyermekek védelme. Két eseményre szeretnék emlékeztetni, ezek érdekesek lehetnek önök számára is a véleménnyel kapcsolatosan is. November 6-7-8-án gyermekjogi fórum lesz. Ennek fő témája a gyermekek fogvatartása, illetve lesz egy alapvető jogi éves kollokvium, amit a bizottság szervez november 20-án, 21-én. Ez alkalommal a nők jogaival foglalkozunk. Köszönöm szépen! Thank you very much for... Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. Szeretném még egyszer szót kérni, vagy kiegészíteni mindezt valamivel? Először is köszönöm szépen kollégámnak ezt a rövid tájékoztatást. Ugyanakkor biztosítanám önöket, hogy az alapvető jogok mindenkit megilletnek, legalábbis ez a célunk, ezért küzdenünk kell, még hogyha politikai véleményeink megoszlanak is, de a politikai véleményen túl mindannyiunk számára nagyon lényeges értékek ezek. Biztosítom önöket arról, hogy nyitott vagyok a jelentéstartalmának megvitatásában. Remélem, hogy színvonalas produktummal állhatunk elő. Köszönöm szépen, így az elnök. A határidő október 16-a, 3 óra, vagyis jövő hét, hétfő. Ezzel be is fejezhetjük a mai napi rendünk tárgyalását. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok, köszönöm szépen, viszontlátásra!